Sì. Colleghe e colleghi, prendiamo... Tisztelt kollégák, foglaljunk helyet. Iliana, la Terrera Frappé, Strasbourg, en plein ville. Egy évvel ezelőtt Strasbourgot megrázta egy tragikus esemény, akkor történt terrortámadás, amikor a parlament plenáris ülést tartott. Megrendülve emlékszünk ennek a terrorista, iszlamista terrorista merényletnek az áldozat, áldozatére. Antonio Megalizio, olasz újságíró áldozatául esett ennek a támadásnak. Ő az Európai Parlament plenáris ülés szakáról tudósított Perszó Oranyeszti, Strasburgi lengyeli, lengyel származású. Kamal Nagband autószerelő, szintén Strasburgi, afgán származású. Pascal Verdun, nyugdíjas. Anupong Suebe Samarn, tájföldi turista. A terrorizmus nincs tekintettel a származásra, az etnikumra vagy a vallásra. Az egész társadalom, társadalmat megtámadja a terrorista. Egyetlen megoldásunk lehet, hogy összefogunk és kiállunk értékeink, alapelveink mellett, azok mellett az alapértékek és elvek mellett, amelyek az Európai Unió, amelyek mentén megalapítottuk az Európai Uniót. Részvétel és együttérzéssel gondolunk a többi áldozatra, a családjaikra, a strasburgiakra, illetve a franciákra. Tartsunk egy perces néma felállást. Kezdjük meg a munkát. Titas Saráncova asszony kért szót, parancsoljon. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Csehül fogok beszélni. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Mielőtt megkezdjük az érdemi munkát, engedjék meg, hogy hadd emlékeztessek a tegnapi eh, cseh köztársaságban ment tragikus események áldozataira. Hat eh, cseh állampolgár halt meg. Osztrava város kórházának lövöldözés, kórházában megtörtént lövöldözés során soha nem térhetnek haza a családjukhoz. Ezek az áldozatok, ez tragédia, ez nem történhet, nem szabad, hogy megtörténjen. És együtt érzek a családokkal, kérem fejezzük együttérzésünket. Elena Lici. Köszönöm szépen, Elena Lici következik, parancsolja. Jó napot kívánok, elnök úr, tisztelt kollégák! Köszönetet szeretnék mondani ezért a lehetőségért. Köszönöm, hogy egy olasz emberre emlékezhetünk. Az Erasmus atyáról van szó, egy testvérünkről, az Európai Parlament testvér, testvéréről, Domenico Laperduzzi, a múlt héten hunyt el 86 éves korában. A családjában és a környezetében hatalmas űrt hagy maga után. Egy nagyon erős emberről van szó, aki sok mindent tett, életében nagy életkedve volt, de az európai közösségben is nagy űrt hagy maga után. Egy igazi közösségi projektet dolgozott ki, amelyet, amelyet sokan végrehajtottak, amelyekben sokan osztoztak. Azt kérném, hogyha lehet, emlékezzünk meg róla. Egy más alkalommal is, hosszabban is. Ezt az szakbizottságban is elmondtam Szeretném kifejezni részvétemet családja, gyermekei, unokái felé. Itt személyes emberi gyászról is szó van, de ne felejtjük el, hogy az Erasmus atyáról van szó. Emlékezzünk meg róla. Köszönöm szépen, elnök úr. Dichiaro ripresa la sessione del az Európai Parlament november 28-án megszakított ülését ezennel folytatjuk. A november 28-e ülés jegyzőkönyvét elérhetővé tettük, ezzel kapcsolatban van-e észrevétel? Ha nem, akkor elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet. Elnöki bejelentések. Dubravka Suica asszonyt Joanna Valean asszonyt és Nikola Schmidt urat kinevezték az Európai Bizottság tagjainak. Éppen ezért a mandátumok 2019. december 1-től megszűnik. A horvát hatóságok Sunkana Glavak kollégát nevezték meg Dobravka Suica utódaként december 1-től. A román hatóságok pedig arról tájékoztattak, hogy George Vlad Nistor fogja helyettesíteni Váleán asszonyt december másodikától. A luxemburgi hatóságok pedig arról tájékoztattak, hogy Mark Angel úr fogja Schmidt urat helyettesíteni december 10-től. Üdvözöljük az új kollégákat, és gratulálunk nekik. Az Európai Parlament teljes jogú képviselői a házszabályban foglalt feltételek szerint. Most pedig kezdjük el a napirend tárgyalását. A végleges napirend tervezetet az elnökök értekezlete november 28-án hagyta jóvá, ezt szétosztottuk és elérhetővé tettük. Ezzel kapcsolatban van-e módosítási kérelem? Szerdai nap a zöldek frakciója azt kérte, hogy a bizottság nyilatkozatáról szóló vitát állásfoglalás zárja, amiről az első januári plenáris ülésen szavaznánk. Lamberts kolléga, megadom önnek a szót, kérem, mutassa be ezt a kérést. Köszönöm szépen, elnök úr. Most egy nagyon fontos pillanatot élünk meg. Az új Európai Bizottság első politikai fellépéséről van szó. Ez minden, az Európai Unió minden politikai részterületére kiterjedő fontos téma. Nagyon örülök annak, hogy elsődlegesen az Európai Parlamentnek mutatja, mutatják be ezt a tervet. Szerintem a demokráciában ez magától értetődő, és az is fontos, hogy a mi parlamentünk az Európai Bizottság érdemi szövegére érdemi szöveggel válaszol, tehát állásfoglalással, amely az Európai Parlament víz vízióját tartalmazza, az általános javaslatokra reagálva nyilván mind az Európai Bizottság minden egyes legislatív kezdeményezésére reagálnunk kell külön és külön, de az egységes holisztikus projektre egy egységes holisztikus állásfoglalással kellene reagálni. Azt javaslom, hogy az első januári plenárisra ezt tűzzük napirendre. Köszönöm szépen, van ellenvélemény. Nem? Akkor szavazni fogunk erről a módosításról. Kész felemeléssel, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, megszavaztuk. Ez azt jelenti, hogy a bizottság nyilatkozata az európai zöld megállapodás témájában majd egy állásfoglalással zárul, és erről a januári plenáris ülésen szavazunk. Ezzel elfogadott a napirend tervezet. Most következik a bizottság ezen nyilatkozata az európai zöld megállapodásról. Megadom a szót von der Leyen asszonynak, és köszönöm, hogy ellátogatott ide az Európai Parlamentbe. Köszönöm, hogy vezet, kérem, hogy vezesse fel ezt a vitát. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr. Két héttel ezelőtt tettem egy ígérletet, enne, ígéretet ennek a parlamentnek. Azt ígértem, hogy az én bizottságom nem fogja vesztegetni az, a vitát, az időt. Két hét sem telt el, és már itt is állunk egy fontos javaslattal, egy zöld paktummal, a European New Green Deal anyaggal. És az európai választók szólítottak fel minket arra, hogy a klímaváltozás ellen tegyünk egy döntő lépést. Az, hallatták a hangjukat az utcákon és a szavazó urnák mellett, és őket képviselve vagyunk most itt. És az ő érdekükben szeretnénk ezt a zöld New Deal-t elfogadni és azt mondjuk ezzel a csomaggal, hogy hallottuk a hangjukat, hallottuk a felszólításukat, és itt a válasz. Kedves parlamenti képviselők, júliusban a kinevezésem után a klíma eh, érdekében való fellépést a politikai programom eh, központi elemének eh, neveztem ki, és önök a szavazatukkal megerősítették ezt a programot, és azt ígértem, hogy központi elemet központi szerepet szánok a parlamentnek a folyamatban. Franz Timmermans és a kollégium többi tagja, mi együtt most önöknek bemutatjuk ezt az új zöld egyezményt. Azért vagyunk itt, mert szükségünk van önökre. Ez nem a munka végét jelenti, hanem a közös munka első lépését, és az önök támogatásával fogunk előrelépni. Tisztelt képviselők, nem csak arról van szó, hogy a klíma semleges kontinens vízióját bemutassuk, hanem ez egy ütemterv 15 gyakorlati lépéssel, amely 2050-ig vezető utat határozza meg. Több mint egy generációig idő, generációnyi időt vesz igénybe ezt elérni. Tudjuk, hogy erre sok munka lesz szükségehez, ez egy hosszú és akadályokkal teli út lesz, ezt tudjuk, de a mi feladatunk az, hogy ezen végigmenjünk, hogy senkit ne hagyjunk magára, és tudjuk, hogy ez megcsinálható, hogy ez sikerre vihető, és muszáj, hogy sikerre vigyük, mert ettől függ a bolgó jövője. És olyan sok európai eh, városok, üzleti vállalkozások mutatják már meg az utat eh, számunkra. Múlt eh, pénteken eh, a legnagyobb európai beruházók közül 44, akik 6 trilliónyi euró eh, eszközt eh, képviselnek, felszólított meghívtak bennünket arra, hogy 2050-re klíma semlegessé tegyük a kontinenst, és ehhez jogszabályt fogadjunk el. Ők kívánják, akarják ezt a jogszabályt, mert ez keretet ad nekik, ez elszámoltathatóvá tesz bennünket meg, ez felelőssé tesz bennünket, és kiszámíthatóvá teszi a jogi környezetet. Ez egy nagyon fontos építőkocka Ebben egy nagyon fontos építőkozka az európai zöld egyezmény. Ez világos szabályokat fog meghatározni, hogy a beruházók a hosszú távra tudjanak tervezni. Ez lehetővé teszi a semlegesé azt, hogy átálljunk, hogy semlegesé tegyük a kontinenst, és hogy ebben elszámoltathatóak legyünk a kibocsátásokat csökkenteni kell, ezt tudjuk, és tettünk, döntés, hoztunk döntéseket ezzel kapcsolatban 2030-ra vonatkozóan. Ez az egyezmény, ez egy fontos hatástanulmányt is előrevetít, hogy jobban lássuk, hogy hol lehetünk ambiciózusabbak, és hol kell óvatosnak lenni. Szeretnénk a lehető legambiciózusabb, de közben a legrealisztikusabb keretet elfogadni. A Glasgow-i COP26-ra szeretnénk erre ezzel elkészülni, hogy Európa vezető szerepet játszhasson, de ehhez ambiciózusabb multilaterális szabályokra van szükség globális szinten. Természetesen minden kontinensnek meg kell találnia a saját útját de a cél mindenki számára ugyanaz kell, hogy legyen, és a pozitív változást pedig jutalmazni kell, és nem akadályozni. Szeretnénk a, a bolygónkat megvédeni, és hogyha a cégek a tiszta technológiákba ruháznak be, hogyha tiszteletben tartják a környezetet, akkor nem lehet az, hogy tisztességtelen versennyel álljanak szembe a súlyosan szennyező országokból. Ezért akarjuk a Carbon Border Adjustment mechanizmust, tehát a határon a széndiokszid adóval való kiigazítást. Tisztelt képviselők, az Európai Green Deal ez nem csak a kibocsátásról szól, arról is szól, hogy az innovációt támogassuk arról is szól, hogy minőségi élelmiszert termeljünk, modern mobilitásról is szól. Új piacokat, új vállalkozásokat tesz lehetővé Európa szerte. Az Európai Zöld Egyezmény az a mi növekedési stratégiánk, és a növekedési stratégia ez inkább arra koncentrál, hogy többet juttassunk vissza, mint amennyit elveszünk. Ez odafigyelő stratégia. A kontinensen működő vállalkozások a zöld átállást zöld lehetőségekké teszik. Egyesek a műanyag hulladékból modern bútorokat készítenek, a gazdák a szatelitekből származó adatokat alkalmazzák, használják fel arra, hogy, eh, hogy igazodjanak a klímaváltozási kihívásokhoz. Európában állítunk elő eh, gépjárművekben eh, akkumulátorokat, elektrom, elektromos akkumulátorokat. Ez nagyon fontos. 70 évvel ezelőtt a szénbe és az acélba ruháztunk be, és ez nagyon fontos megbékélési tényező volt, és egy gazdasági csodát tett lehetővé. Ma a megújuló energiaforrásokba és az algoritmus, algoritmusokba fektetünk be, és ez most arról szól, hogy megbékéljünk, a gazdaságunk megbékéljen a bolygónkkal, hogy megbékéljen az életmódunk a bolygók lehetőségeivel, és hogy tiszteletben tartsuk a lehetőségeinket és a környezetünket. Tisztelt képviselők, pontosan egy évvel ezelőtt Katowice-ben volt a globális klíma konferencia, ez volt a COP24. Ez a város évszázadokon keresztül a szén fővárosa volt, és ez volt, e, ebből lett aztán a klíma fellépés globális központja. E, az egész világról, világból érkező e, delegációk dolgoztak ezen. Ez az átalakulás nem egyik pillanatról a másikra történik meg, és ez, ehhez nagyon nagy erőkifejtésre volt szükség. És az európai zöld egyezmény sem fog megtörténni egyik napról a másikra, és ehhez nagyon sokat kell tenni, és sokat kell dolgozni, de ez a helyes és jó lépés. Ahogy Katowicében is történt, az átállás jobb és egészségesebb munkahelyeket teremt, kevésbé szennyezett városokat, magasabb életminőséget, de ez az átalakulás ehhez idő re is szükség van, támogatásra van szükség, és szolidaritásra. Éppen ezért Rögtön az elkövetkezendő évben javasolni fogjuk az igazságos, tisztességes átállási mechanizmust. Ez összekapcsolja majd a közpénzeket és a magánbefektetéseket. Az Európai Beruházási Banknak is szerepe lesz ebbe. Egy milliárd euró, 100 milliárd eurónyi beruházást kívánunk ezzel generálni. Ez ugródeszka lesz azon régióknak és azon szektoroknak, ágazatoknak, ágazatoknak, amelyeknek fel kell zárkózniuk. Mindenki részese lehet ennek az átállásnak. Az átállás nem csak a nagy vállalkozásokról szól, vagy az iparról szól és a szénről, hanem a gazdáknak is egy lehetőség a szántóföldtől a, a tányérig terjedő átfogó stratégiával. Az a vidék újrafelélesztésével. Az Európai Zöld Egyezmény az ő oldalukon fog állni. Az Európai Zöld Egyezmény Európa fantasztikus természeti örökségét is védeni fogja, a biodiverzitást és a kék gazdaságot is feléleszti, újjáéleszti. De mi az intézmények, amelyek Európa szolgálatában állunk, nekünk is a tettek mezejére kell lépnünk. Ezt fogja tenni az Európai Bizottság. Meg kell tanulnunk, hogy mit jelent ez az átállás a mindennapi életünkben, hogyan lehet a fenntarthatóság mellett kiállni, mit jelent ez az ingatlanok esetében a hulladékkezelés esetében, a papírfelhasználás, a közlekedés területén. Mi az Európai Bizottság azt a célt tűztük ki, hogy 2030-ra klímasemlegesek legyünk, és azt kérem a parlamenttől és a tanácstól, azt javaslom önöknek, hogy csatlakozzanak hozzánk. Ez egy kihívás, de lépjünk együtt erre az útra. Az aktív a polgárság és a grassroots kezdeményezések oldalára kell állnunk. Álljunk a tanárok oldalára, a gyerekek oldalára. A gyerekek nem passzív szemlélők, hanem nagyon aktív szereplők. A klíma paktum ez értük és velük kell, hogy megvalósuljon. És mindenki érdekében, aki szeretne szerepet vállalni ebben a vállalkozásban. Tisztelt képviselők, az egész kontinenst mobilizálni kell. A kisvárosok, nagyvárosok polgármestereit, európai szintű intézményeket, a az én bizottságom minden tagja részt fog ebben venni, minden tagállam, minden bizottság, ez a parlament, és ez az önök támogatása nélkül nem lehetséges. Ambiciózus jogszabályalkotásra van szükség. Egy olyan 7 éves költségvetésre, amely megfelel ezeknek a kihívásoknak. Ma az Európai eh, Green Deal az eh, az Európai Parlament előtt kerül bemutatásra, és aztán a tanács előtt, és a COP25 madridi konferenciáján pedig Franz Timmermans fogja bemutatni. Együtt kezdjük meg ezt a munkát, ez a kérésem. Tisztelt képviselők, egyesek azt mondják, hogy ennek az átállásnak a költségei túl magasak. De ne felejtsük el, hogy mi lenne, mennyibe kerülne az, hogyha nem cselekednénk. Évről évre növekszik ez az összeg. 500 milliárd euróba kerül évente az árvízkár. Évente 10 milliárd eurót vesztenek el a választás, vállalkozások, például a szárasság, a száj miatt, a gazdák fizetik meg a legmagasabb árat, és ez még csak a kezdet. De ez nem magától értetődik, szembe mehetünk ezekkel a fejleményekkel, itt az ideje, de még, és még nincs késő. Ezzel az ütemtervvel fenntarthatóvá tesszük az átállás költségeit. Sok európai már most cselekszik. Egy évvel ezelőtt senki nem tudta volna elképzelni, hogy millióan vonulnak az utcára a klímáért. A polgárok tiszta energiát választanak. A tudósok um, az, uh, a jövő energiaforrásain dolgoznak. A családok lemondanak az, a műanyagról, és a helyi élelmiszereket választják. Ez az ambiciózus zöld uh, egyezmény, ez értük van. Ez ambiciózus, uh, Európában dolgoztuk ki, Európa Európáért dolgoztuk ki, hogy 2050-re a kontinens szénsemleges legyen. Európa mindig akkor ért el a legjobb eredményeket, amikor együttműködött amikor ambíciózusak, merészek vagyunk, és merész célokat tűzünk ki magunk elé. És ez az Európai Zöld Egyezmény, ez pontosan egy ilyen ambíciózus cél. Az európaiak azt kérik tőlünk, hogy álljunk a változás élére, és a mi feladatunk, hogy válaszoljunk erre a kihívásra. Köszönöm. Grazie, grazie Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Most a frakciókat fogjuk meghallgatni. A néppárt De Lange képviselő következik, parancsoljon, három perc. Yes, thank you, Mr. President, and thank köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm önnek is, elnök asszony, hogy bemutatta ma előttünk az Európai Bizottság elképzeléseit, jövőképét, a Green Deal-t illetően. Nekünk a néppárt részéről teljesen egyértelmű, hogy mi a teendő. Hiszünk abban, hogy nem tulajdonunk ez a bolygó, csak vigyázunk rá a következő nemzedékek számára. Ez azt jelenti, hogy erkölcsi kötelességünk megvédeni a bolygót. Számunkra ez nem csak egy megállapodás, nem csak egy díl, hanem egy ígéret, amelyet a gyermekeinknek és unokáinknak teszünk. Az Európai Bizottság elnöke ma délelőtt beszélt a, arról a pillanatról, amikor az első ember a holdra lépett, és igaza van, nagyon nagy bátorságra van szükség ahhoz, hogy egy ilyen nagyra törő célt elérjünk, de cselekednünk kell, mert lehet, hogy mi vagyunk az utolsó nemzedék, amely ezt megteheti, amely még változtathat a helyzeten. Már csak néhány évtizedünk maradt hátra. Ugyanakkor a népát számára az is világos, hogy nem lehet egy férfit vagy egy nőt eljuttatni a holdra azáltal, hogy egyszerűen betiltunk valamit, adókat növelünk, és megmondjuk az embereknek, hogy mit tehetnek, illetve mit nem tehetnek többé. A megoldás az, hogy a legjobbakat, legokosabbakat, a legnagyobb koponyákat megnyerjük az ügy számára. Emellett fontos a kutatás, fontos, hogy tiszta, zöld munkahelyeket teremtsünk. Legyen Európa az a kontinens, amely például alternatív üzemanyagokat hoz létre a repülők számára. Legyen Európa az a kontinens, ahol alacsony széndiokszid kibocsátású vagy széndiokszid kibocsátás mentes acélt állítunk elő. Fontos, hogy az éghajlatváltozást az érdeklődésünk homlokterébe helyezzük, erre van szükség ahhoz, hogy Európa előbbre jusson. Másodszorban senkit sem hagyhatunk magára mindeközben, nem helyezhetjük a terhet azokra, akik a legkevésbé tudják azt megfizetni. Ez egy nagyon komoly aggodalom az európaiak körében. Együttműködünk a gazdákkal és az erdészekkel, hiszen tudjuk, hogy a megművelt területek és az erdők képezik a területek nagy részét Európában, miközben sokan úgy tesznek, mintha az erdészek a, és a mezőgazdasági termelők lennének a problémák okozói. Őket is bele kell vonni a probléma megoldásába. És harmadsorban koherensen és következetesen kell eljárnunk. A néppárt számára világos, hogy egy ambiciózus éghajlatvédelmi politika és egy intelligens iparpolitikának kéz a kézben kell járnia egy Green Deal, anélkül, hogy az iparunk számára is egy megfelelő stratégiát alakítanánk ki, nem hozza meg majd a kívánt eredményt. Ambiciózusnak kell lennünk, és végezetül fontos, hogy egyenlő játékszabályok uralkodjanak mindenütt a világban, fontos, hogy más globális partnereink is részt vegyenek a törekvéseinkben, vagy pedig nem férhetnek hozzá majd korlátlanul az európai piachoz. Ma megállapodunk abban, hogy milyen irányba akarunk haladni, megállapodunk az ambíciónk szintjéről, de a munka csak most kezdődik. Ne legyenek illúzióink, nehéz feladat vár ránk, és nagyon fontos, hogy ötvözni tudjuk egymással a jövőképet, a víziót és a praktikus megoldásokat, és pontosan ezt fogja megtenni a néppárt. Erre teszünk vállalást. Köszönöm szépen, García Pérez asszony. Következik az SND frakció nevében, parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Ma új korszakot kezdhetünk el írni Európa számára és az egész föld, bolygó, föld számára. Köszönöm Franz Timmermansnak kiváló munkáját. Azt hiszem, hogy kicsit több is ez, mint egy javaslat. Ez egy új, gazdaság, egy új növekedési modell, amelynek az a célja, hogy az Európai Uniót átalakítsa, igazságosabb és gazdagabb társadalomá gyúrja át Európát úgy, hogy közben megfelelünk a klímaváltozás kihívásainak. Novemberben az Európai Parlament kihirdette a klímával kapcsolatos válsághelyzetet. Ez nem, plusz, nem puszta szólam, hanem sürgősen rendkívüli lépéseket kell tennünk. Tudnunk kell, hogy Európának és a világnak milyen útot, utat kell bejárnia, hogy átalakuljunk. Egyszer mindenkorra hátat kell fordítani a szénalapú gazdaságnak, és 2030-ra kitűzött célkitűzéseinket el kell érni. Azt gondolom, hogy ezt úgy tehetjük meg, hogyha három dolgot megteszünk. Egy, kell egy zöld pillér, ez a 2000, az ENSZ 2030-as célkitűzéseinek, illetve a fenntartósági fejlődési célkitűzéseknek kell megfelelni. Örülök annak, hogy ez a javaslat megfelel a régi kérésünknek, hogy a fenntartható fejlődési célkitűzéseket, célkitűzéseket kapcsoljuk össze az európai szemeszterrel. Azért is fontos a zöld pillér, mert egyértelmű célkitűzéseket állít, illetve a klímaváltozással kapcsolatos semlegességet is kitűzi magának. Aztán ott van a vörös pillér. Ez nem más, mint ennek a zöld csomagnak, a New Deal-nek a szociális dimenziója. Igazi szociális dimenzióra van szükség, erőteljes szociális pillérre. Ez lehetővé teszi, hogy átalakítsuk megszakítsuk a gazdaságunkat, és nem szabad senkit sem magunk mögött hagyni. Nem engedhetjük meg, hogy a klímaváltozást leginkább a legrászorulóbbak szenvedjék meg. És a harmadik pillár a pénzügyi, pill, a pénzügyi oszlop. A bizottság szerint évi plusz 270 millió, millió eurós befektetésre van szükség. Ez azt jelenti, hogy 1,3%-os befizetés kellene a tagállamok részéről az MFF-be, illetve mindenképpen a szén csökkentést is meg kell valósítani. Az Európai Unió, az Európai Unió egyedül nem harcolhat a klímaváltozás ellen, egységesnek kell lennünk, és nagyon fontos az is, hogy a környezeti munkajoggal kapcsolatos és egyéb normákat szigorúan betartsuk, és betartassuk ezeket másokkal is több ezer, több millió ember megy ki az utcákra, tüntetnek, szeretnék, hogyha végül, végre fel, vég, szeretnénk, hogyha végre rájönnénk arra, hogy oda kell figyelni a klímaváltozásra. A kérdés az, hogy a vezetőink, illetve a politikai erők felkészültek-e a változásra. Mindenképpen ingennel kell válaszolni, hiszen itt az ideje, hogy tegyünk valamit. Köszönöm szépen, a Renew Europe következik. Csolos úr, parancsoljon frakcióvezető úr. Elnök úr, elnök asszony, tisztelt alelnök úr, kedves kollégák! A Green Deal-ről szóló nyilatkozat egy első lépés az éghajlatváltozás elleni harc útján, de csak akkor lehetünk sikeresek, hogyha ezt a kihívást esélyé, ková, esélyt kovácsolunk ebből a kihívásból az európai gazdaság és a polgárok számára. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy kimondjuk a klímavészhelyzetet, és a rend tűztük a Green Deal kérdését is. Hogyha azt akarjuk, hogy a Green Deal lehetőségeket teremtsen, akkor el kell kerülnünk a túlzott bürokráciát, ehelyett egyfajta új társadalmi dinamikát kell megteremtenünk. Gyorsan kell cselekednünk, de másrésztről egy Európa szerte lefolytatott vitára, eszmecserére is szükség van. A változás úgy lesz lehetséges, hogyha lefektetjük az ambícióinkat egy jövőbeli éghajlatvédelmi jogszabályban, Másodszorban az éghajlat sem, semleges, vagy a kibocsátás semleges gazdaságra való átállás nagy kihívás lesz. Rengeteg beruházásra, kreativitásra, szolidaritásra lesz szükség, főként azon ágazatok esetében, amelyek a legnagyobb átalakuláson kell, hogy keresztül menjenek. Harmadsorban egy kettős megközelítésre van szükség a digitalizáció és a technológiák területén. A digitalizáció hatékony eszközöket nyújthat az éghajlatváltozás csökkentésére és az alkalmazkodáshoz. És negyedsorban nem szabad egymással szembefordítani a hagyományos politikákat és az új ambíciókat, hanem korszerűsíteni kell a hagyományos szakpolitikáinkat. Fontos, hogy a zöld, a Green Deal ambícióit a szakpolitikai reformokkal ötvözzük, amelyekről már zajlanak a tárgyalások. Kedves kollégák, egy egész nemzedék kihívásával kell megbirkóznunk, de hogyha elég eltökéltek vagyunk, és együttműködünk egymással, akkor ez a megújulás lehetőségét is magában rejtheti. Nem elég ambíciókat megfogalmazni, hanem gyakorlati eh, eszközöket is meg kell teremteni az ambíciók végrehajtásához, megvalósításához. A Renew Europe frakció pedig eh, aktívan részt fog venni ebben a munkában. Köszönöm szépen, Lambert úr. Következik a zöld frakció nevében. Kedves kollégák, nagyon örülünk annak, hogy az új Európai Bizottság a köz, az ökológiai kérdésből az első politikai fellépés témáját csinálta, és így ezzel lép ide elő elénk. Tíz nappal az életbe lépése után az Európai Bizottság munkájának felvétele során, után még teljesen normális az, hogy kezdeti lépések vannak még csak ezen a területen, és nyilván konkrétan konkrét lépésekre kell lefordítani ezt. Nagyon fontos számunkra négy kritérium. Először is biztosítani kell, hogy másfél fokra korlátozzuk a, meleg, a felmelegedést. Eddig nem csak arról van szó, hogy az Európai Unió nem tett elég kötelezettségvállalás, de még azokat se tartja be, amelyeket tett. 2030-ra 65%-kal csökkenteni a kibocsátásainkat. De ez a nagyon fontos, hogy késlekedés nélkül kell fellépni a biodiverzitás érdekében, a források teljes kihasználása ellen, illetve a természet szennyezése ellen, hiszen ettől függ az életünk, a túlélésünk. Másodszor az ökológiai átállás szolidáris kell, hogy legyen, és csökkenteni kell, drasztikusan csökkenteni kell a gazdaság és szociális egyenlőtlenséget. Ez kéz a kézben kell, hogy járjon. Nyilván a fenntartható fogyasztás drágább Hogyha annak kell megfizetni ennek az árát, aki már amúgy is szegénységben él, prekárius munkát végez, kiszolgáltatott, ez elfogadhatatlan, és erre felhívták a figyelmet a e, sárga mellényesek. Hogyha ez az átállás munkahelyeket teremt, munkahelyeket is fog megszüntetni. Azok, akik elveszik a munkahelyüket, a szolidaritásunkat kell, hogy élvezzék. E, és erre kell, hogy létrejön az igazságos átállás alapja. Nem azoknak kell kártérítést fizetni, akik a foszilis energiát energiaforrásokba ruháztak be, és most veszteségesek. Nagyon fontos, hogy igazi jó átállásra, mélyreható átállásra van szükség a fiskális területen is, és azok, akik profitot tettek zsebbe a foszilis energiaforrásokba való beruházásukból, azok fizessék most meg az átállást. Harmadszor egy koherenciára van szükség. Semmi értelme nincsen a költségvetés egy, egy negyedét a klímaváltozás elleni harcra fordítani, hogyha a másik három negyedével meg felgyorsítjuk ezt. Nagyon fontos az mezőgazdasági politika átáll, átalakítása, ami jelen pillanatban csak a termelésre koncentrál és a világpiacokra. Ez a folyamat folyamatos szabadkereskedelmi megközelítés, ennek mi értelme van? E, és e, ennek e, nem lehet folyamatosan növelni a kereskedelmet. Végül a negyedik pont a zöld megállapodásnak azt is el kell érnie, hogy a pénzügyi világ a közösség szolgálatában álljon. 2007-2008 óta azóta folyamatosan továbbra is ez a vadkapitalista jellege valósul meg a pénzügyi ágazatoknak, és ez azoknak a dolgoknak a gyökere, azok problémák gyökere, amelyek ellen fel akar lépni a Green Deal. Nagyon 60 évvel ezelőtt tárták fel a tudósok az emberi tevékenység és a klímaváltozás közötti összefüggést. Egy fél évszázaddal ezelőtt a Római Klub emlékeztetett bennünket arra, hogy a határtalan növekedésnek meg lesz az ára. 30 évvel ezelőtt Rióban, Rió csúcs találkozón Jacques Chirac azt mondta, ég a házunk, és mi másfele tekingetünk. 20 évvel ezelőtt volt az ENSZ első klímakonferenciája. A üvegházhatású gázok kibocsátása azóta is növekszik miközben a forrásokat teljesen kimerítjük, és a biodiverzitás összeomlik. Itt az ideje, hogy valóban küzdjünk. Tisztelt elnök asszony, ön erről a híres európai életmódról beszél, amit ön meg akar védeni. Ehhez azonban négy bolygóra lenne szükség, nekünk meg csak egy van, és ettől függ a túlélésünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szárdóné kolléga következik az ID frakciótól, parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nem is képzeltem volna, hogy akkor kapom csak meg a dokumentumokat erről a javaslatról, amikor már itt vagyok a plenáris teremben, és utána erről beszélni, utána már rögtön beszélni is kell. Hát itt nálunk ilyen a demokrácia, nehéz így az ellenzéknek hozzáférni a megfelelő munkadokumentumokhoz. Arról hallottunk az imént, hogy 2050-ig 50 lépést kell megtenni, hát ez egy álomkönyvről beszélünk. Kérem szépen, gondoltak arra, hogy milyen társadalmi és gazdasági hatása lehet az önök nagyszerű tervének? Tudom, hogy a bizottságnak az imidzsét kell kicsit javítani, hát nem nagyon szeretik az emberek a bizottságot, mit csináljuk. De szerintem hogyha ilyen szlogeneket bufogtatnak, az nem biztos, nem, ez nem megfelelő kommunikációs módszer. Beszélt arról, hogy a minőségű ételeket kell mindenképpen előtérbe helyezni. A nutri gondolt? Vagy a tunéziai olajra? Vagy az afrikai narancsra? Európában itt a termesztőknek bizonyos normákat kell teljesíteni, bizonyos normáknak kell megfelelni. Viszont, hogy a harmadik országokból érkeznek ezek az élelmiszerek, akkor ott vajon kell -e teljesíteni ugyanezeket a normákat? Vagy ott vannak a különböző műanyag termékek. Itt megint na- nagyon szigorú szabályaink vannak, de a harmadik országokban bármire be lehet csoma- csomagolni az árut. Nem tudom, hogy tudják-e, hogy Japánban, Koreában és Kínában, Kínában szerkesztik a világ baktériumainak nagy részét. Aztán akkumulátorainak nagy részét. Nos, ne felejtjük, hogy nem szabad kettős normákat ö, ö, alkalmazni. Aztán Beszéltek arról is, hogy 7 év alatt 100 milliárd eurót, eurót kell ebbe a kérdésbe befektetni. Nem tudom, hogy megkérdezik-e azt a különböző tagállamoktól, hogy a vízgazdálkodásra mekkora összeget fordítanak. Hát Olaszországban nálunk ez legalábbis egy nagyon nagy gond. Még egy dolog. Mintha másodszor hallanám már azt, amit Junkertől egyszer hallottunk a sokszorosító hatás például, hogy egy eurót fektetünk be, és aztán 1500 százalékos haszonnal térül ez meg. Ez végül nem így volt. Remélem, hogy önök egy kicsit reálisabban látják a dolgokat, és jó lenne, ha nem csak üres szlogeneket puffogtatnának, hanem tényleg meg is valósulna valami. Eh, e Következik az ECR frakció legutkó kolléga parancsoljon. Uh, elnök úr, elnök asszony, hölgyeim és uraim, kedves kollégák, először is, első pont. Egy rendkívüli ülés keretében tanácskozunk. Az éghajlatunkat uh, jellemző méreható változásokról beszélünk, és az Európai Bizottság átfogó terveiről tíz nappal azután, hogy átvette a mandátumát a bizottság, és mielőtt a már meglévő megállapodásoknak eleget tettünk volna a gyakorlatban. Ez ambiciózus, de nem kifejezetten bölcs dolog. Második pont, az LKR részéről abban reménykedtünk, hogy az új Európai Bizottság óvatosabb, körültekintőbb lesz, mint az előző bizottság. Reméltük, hogy együttműködik majd a tagállamokkal, és a szerződéseknek megfelelően cselekszik. A szerződésekben, a 15-ös cikkben világosan benne áll, hogy az Európai Tanács az, amely az EU-s szakpolitikáknak irányt szab, és az, Euró- az Európai Tanács holnap ül össze, hogy megvitasson, na mit is, hát az Európai Unió hosszú távú éghajlatvédelmi politikáját. Hát akkor felmerül bennem a kérdés, miért vagyunk itt ma? Az Európai Bizottság megpróbálja magához ragadni a kezdeményezést és elvenni azt a tagállamoktól? Ha visszatekintünk, láthatjuk, hogy 2013-ban az Európai Tanács egyhangulag megállapodott abban, hogy 2030-ra milyen célokat akarunk megvalósítani, és mindez hosszas, nehéz tárgyalások után történt. Ma azt állítja a bizottság, hogy 2050-ig éghajlat semlegesen akarunk működni, ugyanígy kellett volna erről is dönteni, és nem lenne szabad a tagállamokat kirekeszteni egy ilyen egészen alapvető döntésből. Hármas pont. Elnök asszony. Az elmúlt hónapokban nagyon sokat hallhattunk arról, hogy egy zöld hullám söpört végig Európán. De hogyha ez a hullám elér a Balti-tengerig, és utána ö, lecsordogál a Dunán, akkor már csak egy hullámocska. Miért? Mert Közép- és Kelet-Európában átlátunk a szitán, látjuk, hogy egy összezavarodott stratégiáról van szó, több a kérdés, mint a válasz, Vajon hitelesek és elérhetőek-e az új bizottság klímacéljai, és mit művel ez az egész majd az iparunkkal? Önök paradicsomi állapotokat vázoltak, hát ki akarna paradicsomban élni, de hogy lehet erről, hogyan lehet majd mindennek a valóságosságáról meggyőzni több millió európait? Hogyan lehet az, hogy az Európai Bizottság a mandátuma átvételétől számítva tíz napon belül teljesen átlátta, hogy a gazdaságainkat milyen mélyrehatóan fogja átalakítani ez az új Green Deal. Milyen társadalmi költségekkel jár mindez, milyen személyes tragédiákat eredményez majd. Point number four, uh, which I wanted to omit, by, I would just... Négyes pont. Csak röviden szerettem volna érinteni a földgáz témáját. Egy teljesen összezavarodott stratégiát látunk itt, Állítólag a dekarbonizáció központi eleme lesz a földgáz, miközben megtiltják a jövőbeni beruházásokat a földgázba. Hát ez igencsak zavaros. És akkor zárásképpen, elnök asszony. Hitelesen kell előbbre jutnunk, és elérhető célokra van szükség, máskülönben beszélhetünk, amennyit akarunk, meghatározhatunk számtalan célt, de nem jutunk semmire, hogyha ezeket nem tudjuk megvalósítani. Ha erőszakosan próbálunk bármit is elérni, akkor katasztrofális lehet mindennek a következménye. Presidente per il gruppo della GUE. Köszönöm, Obri asszony következik. Euh, Köszönöm szépen, elnök euh, úr, elnök asszony. A mai vita nem olyan, mint a többi. Egy nagy alapvető kihívásról beszélünk, ez a pártok közötti megosztottságon is túllép. A humán, az emberi túl, élet túléléséről van itt szó. Egy cselekvési tervet nyújtott be az Európai Bizottság, de mondjuk ki, minden ilyen klímacél teljesen felesleges, hogyha nem a gyökerénél ragadjuk meg a problémát. Ez a gazdasági rendszer, amelyben élünk, ez az ökoszisztémát tönkreteszi, és kizsák zsákmányolja. Az egyes javaslatok, például az erdőtelepítés, az állami segítségnyújtás, az energiahatékonyság ez jó irányba megy, de nem precízek a javaslatok, nem kötelező érvényűek, és a finanszírozás se egyértelmű. Az önök tervében nagyon sok cselekvési terv, stratégia van, amelyeket bejelentenek, de a valódi törvénymódosításra nem igazán kerül sor. Hogyan fogjuk megóvni az ígéretekkel a bolygát, bolygót egyes célkütőzések nem megfelelők, ami az energiát illeti, hogyan lehetünk hitelesek, hogyha nincsen megfelelő ütemterv, ami a e, foszilis energiaforrásokból való kilépést e, szabályozza, ami a kereskedelmet illeti. Mi van, hogyha mit érnek a célkütőzések, hogyha folyamatosan csak a szabadkereskedelmet hajkurásszuk? E, mi, van, a, mi a mezőgazdaságot illeti, itt is következetesnek kell lenni. Hogyan lehet a a, közlekedés területén elvárni az előrelépést, hogyha folyamatosan az a közcégeket szétverjük. Az önök az 50%-os csökkentésről volt eddig szó, ezt be kell tartani a Párizsi Egyezmény céljainak betartása érdekében. Ez a, de azonban a gazdasági átállás, az ökológiai átállásnak az árát kiviseli. A leginkább kiszolgáltatottak, a legszegényebbek, épp pedig ezt kellene pont megfordítani. Nem fogjuk megoldani a klímaválságot, ott az emberekkel szembe menve, úgy, hogy ővelük fizetetjük meg ennek az árát, a legmagasabb árat, mint ahogy ezt Emmanuel Macron teszi Franciaországban. Az emberekkel, az emberekért kell ezt megvalósítani. Európnak, Európának egy valódi zöld új dírre van szüksége, ami szociális, ökológiai és példa nélküli a második világháború óta. A mi frakción készítette ezzel kapcsolatban egy alternatív javaslatot. Ez konkrét javaslatokat tartalmaz, tíz tengelyen keresztül az új New Green Deal egy új keretet kell, hogy létrehozzon objektív célkitűzésekkel, kötelező érvényű célkitűzésekkel, például 2030 70%-kal csökkenteni a kibocsátásokat az teljes mértékben átállni 2050-ig a megülő energiaforrásokra. Kötelező érvényű célok bevezetése az üzleti életben, a vállalkozások területén és az energia területen is a, olyan lépéseket kell tenni, ami lehetővé teszi, hogy az energiaszegénységből kiemeljük az embereket, ami a mezőgazdaságot illeti támogatni kell a vidéket, és szolidáris protekcionizmusra van szükség, az központi bank, az ökológiai átállás központi eleme kell, hogy legyen, a költségvetésben pedig el kell búcsúzni a megszorításoktól. És ez, ezek a legfontosabb tengelyei a mi alternatív tervünknek, ezt várnak, ezt várják tőlünk az emberek, ez a boldogabb napok záloga. Három hónap marad még az Európai Unió stratégiájának közétételéig, és azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy az ő verzióját nézze át még egyszer, és tegye ambiciózusabbá. És a rendszert kell megváltoztatni, nem a bolygót. Köszönöm. Evi non iscrit. Köszönöm szépen, Évi asszony, a függetlenek nevében. Parancsoljon! Köszönöm szépen. Köszönöm. Biztos asszony, szép dolog, hogy vannak ezek a célkütőzések 2050-ig, a, célkit, a célkitűzéseken kívül ott van a levegőtisztaság, illetve a körforgásos gazdaság, de nagyon sok kételj van még. Az egyes számú kérdés az, hogy honnan vesszük ehhez a pénzt a ökológiai átállásra. Az Európai Bizottság azt mondja, hogy ki évente több mint 200 milliárdra lesz szükség 2030-ig, és a számbevőszék régiben azt mondták, hogy, 100, hogy 1150 milliárdra lenne szükség évente. Attól tartok, tisztelt elnök asszony, hogy messze vagyunk attól, hogy el tudjuk érni ezt a célt. Én is egy hasonlattal ért, az első ember a holdon képével, de nagyon fontos, hogy meglegyen a finanszírozás. Persze, bátorság kellett ahhoz, hogy például a műanyag direktívát meghozzuk, de most már nem csak bátorságra van szükség, hiszen mi történt például azokkal a tervekkel, amit Juncker úr megfogalmazott? Aztán az Európai Központi Banknak is részt kell venni ebben a folyamatban. Még egy dolog, hogyha komolyan akarjuk veszni ezt a dolgot, akkor nagyon fontos reformokat kell végrehajtani, például a zöld gazdasággal kapcsolatban is. Köszönöm, Piper úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlöm az ambiciózusabb klíma célokra vonatkozó javaslatot. Hogyha az energetikai átállás sikerül, költséghatékonyan végrehajtani, akkor Európa képítheti az iparunk erősségeit, bővítheti azokat. Nagyon fontos, hogy a 40, a 40 os célkitűzés emelkedésről a bizottság hatástanulmányt készítsen. Emellett másodszorban nagyon fontos, hogy elfogadjuk a földgázt átmeneti technológiaként. Ez ehhez az is kell, hogy megfelelő gázvezetékeink legyenek, és emellett át tudjuk alakítani a szél- és napenergiát a hidrogén alapú technológiák hasznosításához. Hatalmas mennyiségű zöld import áramra is szükség lesz, azonnal meg kell kezdeni a tárgyalásokat a szél- és napenergiában gazdag országokkal. Fontos, hogy az európai szomszédságpolitika és külpolitika legfőbb részévé váljon ez az új energetikai elem. Emellett piacgazdasági alapokon kell kell, hogy nyugodjon ez az energetikai átal- átállás, és technológiailag semlegesnek kell lennie. Például az épületekre is át kell, ki kell bővíteni az ETS rendszerét, a kibocsátás kereskedelmi rendszert, és emellett fontos az, hogy ne a zöld éghajlati ideológia vezesse minket, hanem a piac vezérelje a folyamatokat. Ennek szellemében várom az eszmecserét. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük Dali asszony másfél perc. Köszönöm szépen, von der Leyen elnök asszony, Timmermans alelnök úr. Az elkövetkezendő években lesz lehetőségünk arra, hogy lefektessük az új gazdasági modellünk alapjait. A European Green Deal lehet az az ipari forradalom, amelynek a középpontjában a, a szociális jogok, a munkavállalók jogai és a fenntarthatóság állnak, valamint az iparunk fenntarthatósága. Egy olyan terv, amely tényleg zöld eredményeket akar hozni, mindenképpen együtt kell, hogy járjon kötelező célokkal, nem csak EU-s szinten, hanem tagállami szinten is. Elmúltak már azok a napok, amikor a tagállamok halogathatják a cselekvést. 2050-ig úgy érhetjük el a széndiokszid semlegességet, hogyha 2030-ra megfelelő célokat határozunk meg, és 2040-re is egy átmeneti célra lenne szükség. Ez világos helyzetet teremt a tagállamok és az ipari szereplők számára is világosá teszi, hogy hová akarunk eljutni és hogyan. Egyik ágazatnak sem engedhetjük meg, hogy nemzetközi mechanizmusok mögé bújjon, csak azért, hogy elodázza a cselekvést. Minden szereplőnek hozzá kell járulni az eredményekhez, ide tartozik a légiközlekedés és a hajózás is. Fontos, hogy a foszilis energiahordozókra vonatkozó támogatásokat megszüntessük, a tiszta technológiákat kell támogatnunk minden szakpolitikánk révén és minden ágazatokban. Innovatív módon kell új forrásokat előteremteni ezekhez a beruházásokhoz. Meg kell teremtenünk a az államok által és a magánszereplők általi beruházások alapjait, és természetesen egy igazságos átállásra van szükség. Úgy gondoljuk, hogy a European Green Deal lehet a legfőbb projektje ennek az Európai Bizottságnak, és együtt kívánunk működni a, önökkel abban, hogy a társadalmi, gazdasági és ökológiai szinten is előbbre jussunk. Többen is kékkártyás kérdést szeretnének feltenni, de szóltak nekem, hogy már most elhúzódott a vita, ezért nem tudok ezeknek helyet adni. És kérném a kollégákat, hogy tartsák be a hozzászólási időt. Michel Canfan, egy perc. Elnök asszony, tisztelt alelnök asszony, én ma büszke vagyok, hogy európai vagyok, önnek köszönhetően, elnök asszony, mert tíz nap alatt a legnagyobb átállási, ökológiai átállási tervet mutatta be, amit egy kontinens valaha is látott. Az Egyesült Államok visszavonul, mi pedig felgyorsítunk. A Renew frakció az ön oldalán áll, azok között, akik azt akarják, hogy semmi se változon, és azok között, akik azt akarják, hogy holnap minden megváltozon, azok között állunk itt. Nekünk magunkkal kell vinni a társadalmat, a az ipart, a helyi közösségeket ahhoz, hogy 2050-re elérjük a semlegességet. Nagyon örülök, különösen örülök annak, hogy ezt a célkitűzést megtettük, de közben van egy 2030-as cél is, ennek is nagyon örülök. A kibocsátásainkat valóban komolyan és kötelező módon szeretnénk 2030-ra legalább 55%-kal csökkenteni. A másik dolog az az, hogy fontos, hogy a kereskedelmi szabályokat is megváltoztassuk, ne írjunk alá alá semmilyen szabadkereskedelmi egyezményt a, a Párizsi Egyezmény betartására vonatkozó klauzula nélkül. A Rinyú ezt támogatja elnök asszony, alelnök úr. ezt számunkra elengedhetetlen. Köszönöm. Tusza, asszony, egy perc. Tisztelt van der Leyen asszony, amit ön bemutatott, ez 25 évvel ezelőtt fantasztikus lett volna, de most nem 25 éve van, hanem 2019 van, és most már teljesen háttalálunk a falnak, sarokba vagyunk szorítva. Egy új nyúdére van szükség, ez legalább 65%-kal kellene, hogy csökkentse 2030-ig eh, a kibocsátásokat. A Párizsi Egyezmény betartása a minimum, és ez, amire szükségünk van. Egy olyan zöld eh, díl időre, amely hátat fordít a foszilis energiáknak, nem finanszírozza azokat a vállalkozásokat, amelyek erre építenek, és amelyek tönkreteszik a bolygót. Ön arról beszél, hogy be kell ruházni, de most nem száz meg ezer milliárd euróra van szükség, van szükség tíz évre, hanem évente van ennyi pénzre szükség. Még mindig azt gondolják, hogy a növekedés megoldás. Nem mennek eléggé messze, mert mindig azt gondolják, hogy a bankok, a multinacionális cégok, cégek és az a rendszer, amivel teljesen kudarcot vallottunk, ezt kell még mindig támogatni. Valódi, igazi paradigmaváltásra van szükség. Meg kell érteni, hogy a gazdaság nem áll a természet fölött. Az igazi New Green Deal kiigazítja a gazdasági és törvényi kereteket, igazi kötelező érvényű, korlátozó jellegű szabályozásokra van szükség. A vállalkozásoknak be kell tartanunk a, tartaniuk a klíma kötelezettségeiket. Elnök, Sajnos be kell tartatnom a hozzászólási időt, mert már késésben vagyunk. Két percre a képviselő következik. Köszönöm szépen. Von der Leyen asszonyhoz szóltam volna, mielőtt elmegy innen a teremből. Nos, azt gondolom, hogy sok dolgot azért javítani kell, Beszéljünk először a kritikus pontokról. Első kérdésem, hogy találjuk meg mindehez a pénzt, a finanszírozást? Ez már a Juncker bizottságban is gondot jelentett. Én nem a nagy beruházók szóvivője szeretnék lenni, hanem az európai polgárok és vállalkozók nevében szeretnék megszólalni a New Green Deal témájában. Ezek az emberek félnek. Félnek attól, hogy mindennek mi lesz a hosszú távú hatása, illetve hogyan lehet tervezni. Jó lenne, hogyha nem abban merülne ki ez az egész vállalkozás, hogy drága reklámokat fizetünk, drága hirdetéseket, hogy megfelelő benyomást keltsen a bizottság Gondoljunk például az acéliparra és az acéliparon a kínai jelenlétre. Nem tudom, hogy ezen gondolkoztak-e, vagy észrevették, hogy az európai ipar, ipart folytogatja a kínai versenytárs? A nemzetközi verseny egyre agresszívabb. És amikor versenyről beszélünk, a, verseny, a piaci részesedésről is beszélünk, illetve a, a, a munkanélküliségről is. Nem tudom, hogyha a New Green deal túl sok pénzt fordítunk a költségvetésből, akkor máshonnan, más fontos helyekről nem veszük el a pénzt. Jó lenne, hogyha nem azt mondanánk az európai polgároknak, nem fog, ö, ö, ne, azt mondhatnánk az európaiaknak, hogy nem, fog, nem kell bezárniuk a cégüket. Elnök, sajnálom, nem engedhetem meg, hogy befejezze a beszédét, mert túllépte az időt. Van egy rossz hírem. 20 kértek szót spontán hozzászólások címén, és hogyha ilyen lassan haladunk, akkor senkinek nem fogom tudni megadni a szót a spontán hozzászólások alatt. Úgyhogy kérem szépen a hozzászólókat, hogy tartsák be a hozzászólási időt. 5 másodperc türelmi időt tudok adni, és utána elveszem a mikrofont. Most Vondra kolléga következi. Proč komise eh, k programu svolává? Köszönöm szépen. Miért van az, hogy az Európai Bizottság összehívatta itt a plenáris ülést, hogy ezt meghallgassuk, ahelyett, hogy egy sajtótájékoztatót tartottak volna. Mert hát azzal a két órával, amit itt töltünk, megnöveljük a széndiokszid lábnyomunkat, mert hát Európa legkülönbözőbb pontjairól özönlöttünk ide. Green Deal ennek a tervnek a neve, de gyakorlatilag egy forradalomról van szó. Mi konzervatívok nem hiszünk a forradalmakban, mi nyilvánvalóan szintén szeretnénk felelősen eljárni a bolygónkat érintő kérdésekben, meg akarjuk védeni a természetet, a környezetet, hiszen a jövőnkről van szó, de ez nem járhat ilyen jellegű eljárásokkal, illetve vállalhatatlan költségekkel, mert ez újabb forradalomhoz vezet csupán, amely aztán elsöpré az európaiak közti barátságon alapuló együttműködést. Nem válhat a Green Deal egy kommunista, újabb kommunista manifestóvá. Modrig asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony! A konzervatívok megnyugodhatnak, ennek a javaslatnak semmi köze nincs a forradalomhoz, sajnos. Viszonylag egyszerű a képlet, csökkenteni kell a kibocsátásokat, több um, széndiokszid uh, elnyelőre lenne szükség, és mindezt társadalmilag igazságos módon kell végrehajtani. A javaslat nagyon sok jó elemet tartalmaz, de nem elégséges feltétlenül ahhoz, hogy elérjük a klímasemlegességet 2050-ig. Ehhez ugyanis azt kellene, hogy előbb elérjük a 2030-as célokat, és fontos, hogy ezek elég ambiciózusak is legyenek. Nem régiben mondtuk ki, hogy éghajlati vészhelyzet van, Elhangzott, hogy 2030-ig csökkenteni kell a kibocsátásokat, kisebb mértékben kell azokat csökkenteni, mint amit a tudomány követel. Ezt egyszerűen nem tudom megérteni. Legalább 65%-os csökkentésre lenne szükség 2030-ig. Ez a program nem irányoz elő egyébként elég eh, forrást arra, hogy a széndiokszid elnyelők számát növeljék, az erdőgazdálkodásnak és a mezőgazdaságnak is alapvetően meg kell változni. A Korráó úr, egy perc. Köszönöm szépen. Hallottunk pozitívumokat is eh, bizottságtól, de még mindig nagyon komoly kétségeim vannak azzal kapcsolatban, hogy mennyire megvalósíthatók ezek a elképzelések. Hatalmas költségvetésre van ehhez szükség, és nem minden tagállam ért ezzel együtt. meg kell előznünk annak a hatalmas árát, hogyha nem teszünk semmit. Nem igazán van más opciónk, ezért mindenképpen el kell kezdeni most ezt a feladatot. Meg kell védenünk a, a földet, meg kell védenünk a, a munkaerőpiacot is. Mindenképpen egyszerűsíteni kell a jogszabályokat, hogy könnyebben hozzá lehessen férni az alapokhoz. Párbeszédre van szükség a polgárokkal, és különös figyelmet kell fordítani a legszegényebb régiókra. Az előző plenáris alkalmával klímaváltozás és környezeti vészhelyzetet hirdettünk ki. Azt gondolom, hogy ez egy alaplépés volt arra vonatkozóan, hogy az emberek figyelmét felhívjuk erre, de most már nem szavakra van szükség, hanem konkrét fellépésre most. Köszönöm szépen, Marinesz következik. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt eh, alelnök úr. Nagyon jó, hogy itt van előttünk ez a javaslat. Remélem, hogy a kidolgozás során minden főigazgatósággal egyeztettek. Remélem, hogy ez széles konszenzusra és megvalósítható javaslatokra támaszkodik. Önök benyújtottak egy legislatív programot, ezt is üdvözölnünk kell, és üdvözöljük, de szeretném kérni, hogy vizsgálják meg, hogy ezek következetesek-e, és egymásnak megfelelnek-e a különböző javaslatok, hogy ne álljanak konfliktusban egymással a különböző törvényhozási vagy jogszabály javaslatok. Remélem, hogy minden javaslathoz készül hatástanulmány, és mind a klímaváltozási témák figyelembevételével, mint pedig a gazdasági tevékenység és a munkahelyteremtésre való tekintettel. Remélem, hogy ezek a javaslatok intenzív konzultációkon alapulnak az érintett szektorokkal, minden alternatívaként rendelkezésre álló technológia figyelembevételével. Azt is remélem, hogy olyan intézkedéseket fogadnak el, amelyekkel a horizont 2020-as eszközöket is ki lehet használni. Hogyha most sürgősségi helyzet van, szükséghelyzet van, akkor 2020-ig 100 százalékot kell innovációra fordítani, nem mindenképpen az alapkutatásra. És akkor tudunk eh, sikeres megoldásokat benyújtani. És még egy dolgot szeretnék kérni, a globális eh, fejezetet is fel kell, át kell dolgozniuk. Köszönöm, egy perc, Ertug úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt alelnök úr, először is hadd fejezzem ki hálámat eh, Timmermans úrnak, eh, hogy ezt lehetővé tette az elmúlt hetekben ezt a munkát, és azt kérek, azt kérem mindenkitől, mindenkitől, hogy ez az európai zöld megállapodás új megállapodás legyen, egy New Deal, és tekintsünk vissza az 1930-as évekre, akkor az USA-ban született egy New Deal, és más európai, Európában is gazdaság, új gazdasági politikák kidolgozása során nagyon fontos lépésekre került sor. Újabb zöld technológiákat kell bevonni, a zöld hidrogént, az akkumulátor, a, a, a környezetbarát akkumulátor kialakítása, stb. A környezetbarát közlekedés elengedhetetlen nagyvárosokban, kisfalvakban. Ezen az úton kell közösen menni. Köszönöm szépen Timmermans úrnak. Köszönöm szépen, most egy percre Davis úré a szó. Elnök asszony, tisztelt Timmermans biztos biztos úr. Én nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy a zöld dílnek legyen egy kis kék árnyalata is. A balti tengert megmérgezzük, túlhalásszuk a mediterrán térséget, védelem nélkül hagyjuk a, az óceánokat, a tengereket, a törvényeket nem tartják be, és a kudarcot azonban sikerrel lehet leváltani, el kell érni az eddigi, az eddigi kötelezettségeinket vállalni kell, meg kell valósítani, újra kell, lehetővé kell tenni azt, hogy az állományok, a halállomány újra termelődjön globális tárgyalásokra van szükség, hogy a jó kormányzás megvalósuljon a világ tengerein. Nagyon sok környezetvédelmi kihívás van előttünk, ezt meg tudjuk nyerni, úgyhogy kérem ragadják meg a lehetőséget, itt a lehetőség arra, hogy a tengerek helyzetében valódi változást érjenek el. Köszönöm. Köszönöm szépen. Másfél percre Buch, Buchheit képviselő következik, mondja az elnök. Thank you. <coughs> Thank you, colleagues. You're more... Elnézést, kedves kollégák, igazuk van, egy percre Ninisztő képviselője a szó először, és köszönöm, hogy kiavítottak. Köszönöm szépen, elnök asszony. A klíma eh, szükséghelyzet, ez teljesen világos. A fiatalok is sürgős fellépést követelnek tőlünk, a tudomány is eh, bebizonyította már ezt. Én korábban eh, környezetvédelmi miniszter voltam. Hadd mondjam el, hogy ez az első Európai Bizottság, amely széles körű kihívásnak tekinti ezt a környezetvédelmi kihívást. A széles körű kihívás azonban nem azt jelenti, hogy döntő lépések már megszülettek. Ebben játszik fontos szerepet a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 a 2030-as célokat legalább 65%-ra kell eh, növelni ahhoz, hogy a párizsi célokat elérjük. Az ets képes képesek -e megreformálni az energiahatékonysági célokat és a megújuló energia célokat betartják-e? 75, a kibocsátás 75% az energiafelhasználásból származik, úgyhogy az energiátállás elengedhetetlen. Hajlandók vagyunk együttműködni a zöld kihívások megvalósítására vonatkozásában, de döntő lépéseket követelünk, és most. Köszönöm szépen, és most másfél percre Buchheit képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az Európai New Deal három eh, dolgot ígért. Az egyik a kibocsátások csökkentése, a második a munkahelyek teremtése, a harmadik pedig az életminőség javítása. A kibocsátás csökkentése, ez egy nemes célkitűzés, de az Európai Unió egyedül nem fogja a klímaváltozást megállítani. A globális kibocsátás 10%-a az Európai Unió számlájára írható. 300 új szénerőművel Kínában az ezzel szemben az európai megtakarítások nem tudnak, ezzel nem tudják felvenni a versenyt. Hogy a Green Deal intézkedései a világ klímájának javára válnak-e, ez a jövő zenéje, azonban a polgárokat emiatt újra gúzsba kötik. Német eh, és az európai autógyártásban ez nagyon negatív lehet. 2025-ig 9500 munkahelyet szüntet meg az Audi például. Az Európai Unióban amúgy is várható a recesszió, az, ezzel a Green Deal-lel a kedves, jelen már nem lévő bizottsági elnök asszony, hát ezzel magunk alatt vágjuk a fát. Szabadságra van szükség, szubvenció helyett világos keretfeltételekre, tervezhetőségre, jogbiztonságra. Ez azt jelenti, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy az eredetileg követelt technológiai technológia semlegességet be kell tartani a jövőbeni közlekedési eszközök kifejlesztésénél. Ne az adó fantáziákban ringassák magukat, kedves Európai Bizottsági tagok, hanem hagyjanak, adjanak lehetőséget, szabadságot az európai vállalkozásoknak. Fiokki képviselő. Köszönöm, McGuinness. Fiokki úr. Tisztelt McGuinness asszony, tisztelt von der Leyen asszony, bár ő nincs itt, remélem ez nem egy rossz előjel a jövőre nézve, remélem, hogy nem gondolja azt a bizottság elnöke, hogy a demokratikusan megválasztott parlament képviselőit nem kell meghallgatnia. Köszönöm a tapsot, barátaim. A Green Deal mögött vagyok, egyértelműen, vagy mellette vagyok, 110 ig de azt nem tudom elfogadni, hogy nincs itt von der Leyen asszony és nagyon fontos lenne, hogy rákényszerítsük a Indiát, Kínát, az usa arra, hogy kövess, kövessenek minket, különben nincs túl sok értelme a New Dealnek, sőt kontraproduktív lenne. Illetve fontosnak tartom azt, hogy az egyes számú prioritás nem más legyen, mint a munkahelyteremtés, a vállalkozások segítése, mert nem szeretnénk, hogyha az európai vállalkozások Törökországba, vagy máshova, vagy Afrikába költöznének. Köszönöm szépen. Botánga úr, köszönöm szépen. Nagyon törő tervek ezek, de én azt gondolom, hogy sokakat csalódásra fognak kényszeríteni, hiszen vannak olyanok, akik 15 éves korukban kezdtek el dolgozni, és most pedig 750 eurót keresnek. Ötödik oldalon mi olvasható, hogy egy szénadót fognak kivetni. Nos, pontosan ez ellen harcolnak Belgiumban és Franciaországban a sárga mellényesek. Ezt nem lehet elfogadni, 125 millió európai energetikai szegénységben él. Nem engedheti maguknak, hogy fűtsenek télen, nem tudnak méltóképpen élni, nem tudják felkapcsolni a lámpát a villanyt. Éppen ezért nem tisztességes ez a Green Deal. Nos, attól félek, hogy mások is csalódnak majd. Apolin például hétről hétre kimegy tüntetni az utcára. Közberuházásokról beszélnek, de a megszorításoknak nincs vége. Ezeknek a fiataloknak hogy fogják tudni ezt elmagyarázni? És a kibocsátás kereskedelmi rendszert sem állítják le, ezt hogy fog, lehet meg, megmagyarázni? Köszönöm szépen, Nikolau Alavános következik. Σε περίοδο σφοδρών ανταγωνισμών ανάμεσα σε Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy az imperialista központok, az EU, az USA, Kína, és az energetikai óriások között hatalom, hatalmi harc dúl. A Green New Deal egyfajta kifogás, hogy a nagy csoportoknak, a nagy cégeknek, cégcsoportoknak pénzt adjunk, hogy versenyhessenek egymással. Most egy ilyen zöld alappal akarjuk szennyezni a környezetet, több milliárd eurót akarunk beleönteni ebbe az alapba, amelyről szó van, miközben a legszegényebbekkel fizetetjük meg ennek az egésznek az árát. Úgy gondolom, hogy csak a problémákat recikláljuk. A kapitalisták a profitot kergetik, és a környezetet is áruként kezelik, hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy az egyszerű hétköznapi emberek ne sérüljenek mindeközben? Köszönöm szépen, hogy Európa vezeti a klímaváltozás elleni, kapcsolás elleni harcot, az azt gondolom, hogy mindenképpen a, minden, a néppárt, az Európai Néppárt miatt van, Juncker miatt, a Párizsi Egyezmény miatt. A világ összes régiójától számon kell kérni azt, hogy ők is kiálljanak emellett tudásunkat, illetve a szakértésünket el kell tudni vinni a világ többi részébe, és Európának meg kell mutatni a világnak, hogy mit kell tenni a klímaváltozás elleni harcban. Úgy lehet ezt megtenni, hogyha Ursula von der Leyen asszonyt követjük, és végrehajtjuk a New Green Deal-t. A szélső jobb negacionizmusa és a szélső bal hiszteri, hiszterikus hozzáállása nem segít nekünk. Felelősségteljesnek kell lenni, és mindenkit be kell vonni ebbe a harca. A klímaváltozás elleni harcot a gazdasági növekedéssel együtt kell megvalósítani. Az összes és ez vonatkozik az összes gazdasági ágazatra, illetve az összes, a társadalom összes tagjára. Szükség van a gazdákra, a halászokra, a családokra, ők is részesei és főszereplői lesznek ennek a gazdasági átállásnak, amely egyrészt versenyképesség szempontjából fontos, másrészt környezetvédelmi szempontból is fontos. Az, ősű, az összes jogi, pénzügyi és egyéb eszközzel föl kell ruházni ezeket az embereket, ahhoz, hogy ezt végre tudjuk hajtani. Ezek az emberek jelentik a Föld jövőjét. Az Európai Néppárt mindig is főszereplője volt a nagy átváltozásoknak, a nagy változásoknak, ez most is így lesz, ránk bízhatják magukat. Köszönöm szépen, Fritzan úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt Timmermans alelnök úr. Nemrégiben tértem vissza Madridból, ahol éppen a jövőnkről zajlanak a tárgyalások. Azt szeretném, hogy az Európai Unió és Európa egészen az első klímasemleges kontinensé váljon. Ez bátorságot követel meg helyi, regionális, tagállami szinten, de itt az Európai Parlamentben is. Mi, szociáldemokraták szeretnénk játszani a vezető szerepet mindebben. Európának ökológiai, gazdasági és szociális átállásra, fordulatra van szüksége, de fontos, hogy mindez méltányos módon történjen meg. Svédországban elfogadtunk egy klímavédelmet érintő törvényt, Nemrégiben Dániában is hasonló törvényt fogadtak el, itt az ideje, hogy az Európai Unió is elfogadjon egy ilyen törvényt, egy ilyen jogszabályt. Zöld innovációra, zöld munkahelyekre van szükség, zöld növekedésre. A Green Deal biztosítja a jövő gyermekeink és unokáink számára. Köszönöm szépen, Cseh asszony, egy perc. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az Európai Bizottság részéről ezt a rendkívül ígéretes, ígéretes kommunikációt, nyilatkozatot. Úgy tűnik, hogy végre van egy olyan Európai Bizottság, amelyet érdekli, a, érdekel a jövőnk annyi eltelt év után. Nagyon ambiciózus ez a terv, nagyon hosszú út van előttünk ahhoz, hogy ezt a történelmi vívmányt megtegyük. Nem lesz egyszerű, az Európai Bizottság készen van, az Európai Parlament biztosan készen van erre, a Renew Europe is készen van, van, azonban nézek a tanácsra, önök is készen vannak, mert a jelen pillanatban három tagállam blokkolja az Európai Unió klímasemlegességi céljait, köztük Magyarország és az én hazám. Egy olyan MFF-re van szükség, amely valóban a céloknak megfelel, és ezt blokkolják, és ez nagyon aggasztó. Nagyon fontos, hogy a klíma fellépés ne legyen a hatalmi játszmák áldozata, és egy egy valódi, biztonságos, fenntartható jövőt biztosíthassunk mindenki számára. Köszönöm szépen, Gigold. Thank you. Heute bin ich... Köszönöm szépen. Ma nagy örömmel vagyok európai, nagyon örülök, hogy európai vagyok, hiszen a Párizsi Klímakonferenciával párhuzamosan az Európai Bizottság egy ambiciózus klímaprogramot mutatott itt ma be. Ez helyes, és nagyon jó, hogy nem hagyjuk magunkat félrevezetni. Az erős klímavédelem erőfeltétele a munkahelyteremtésnek, a versenyképességnek és az innovációnak, és nem ennek az ellenkezője igaz. Nem szabad, hogy megfékezzenek minket azok, akik a múltban élnek. Fontos, hogy szociális legyen az átállás, megfelelő energetikai adókra is szükség van többek között, de tekintettel a hatalmas egyenlőtlenségekre a társadalmunkban, fontos, hogy a polgárokhoz visszajussanak ezek az adók, máskülönben nem fogjuk megnyerni az emberek támogatását ehhez az ügyhöz. Ez az erős szociális dimenzió hiányzik az önök javaslatából. Egyébként szeretnénk konstruktívan kísérni az önök javaslatának alakulását, ambiciózusabb célokat akarunk a mezőgazdaságban, a vegyiparban és más egyéb területeken is, de azt hiszem jó úton haladunk, lássunk neki a cselekvésnek. Köszönöm. Köszönjük szépen, Zsuván képviselő két perc. Madame la Présidente. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, üdvözlök mindenkit. Valóban nagyon fontos pillanat ez. Először kerül arra sor, hogy az Európai Parlamentben minden politikai és gazdasági törvényünket, lépésünket a természetnek, a környezetvédelemnek kell alárendelni. Ez egy nagyon fontos dolog a levegő, a talaj, a víz kezelése. Most a több évtizedes szabadkereskedelmi politika után nagy kihívás, ne felejtsük el, hogy az emberi társadalom diverzitása, és nagyon fontos, ez egy közös kihívás, és ez a még nagyobb kihívás ennek megőrzése, mint a biodiverzitás, az, az állat és a növényi sokszínűség megőrzése. Csak együtt lehetünk képesek szembenézni e, ezzel a kihívással, és e, ne felejtsük el hogy a nemzetállamok az egyetlenek, akik garantálni tudják a határokat, a biztonságát egy népnek, és ők tudnak csak szembenézni ezekkel a kihívással, és megtartani a bolygónkat ilyen szép sokszínűnek, mint amilyen. Mindez nagyon fontos abban a szempontból, hogy résen legyünk, nem szabad a kis és középvállalkozásokat hátrányos helyzetben eh, kényszeríteni, és a multinacionális cégek eh, javára dönteni minden esetben. És emellett oda kell figyelni arra is, hogy a Green Deal mögött ne az uniformizáció, az eljárások, a termelések egységesítése rejlik esetleg, erre oda kell figyelni, hiszen sokszínű a társadalmunk, és ezt meg kell kell őrizni, és ebbe beletartozik az energiapolitika is. És franciaként ne felejtsük el, emlékeztetnem kell a nukleáris energia használatára, mind a katonai, mind a békés felhasználásra. Ez nagyon fontos szerepet játszik, Franciaország stratégiai függetlenségét is biztosítja. Nagyon fontos, hogy ami életszerű, ami, ami fenntartható, az legyen kívánatos. Köszönöm szépen. Most van Overtfeld képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, tisztelt Timmermans alelnök úr. A fenntartható jövő eh, szempontjából ezek a lépések eh, elengedhetetlenek, de önök konkrét lépésekről beszéltek, eh, ezekre szükség van, de ezért még finanszírozni is kell. És ez a megoldás az innováció segítségével kell, hogy lehetséges legyen. Ön indikatív, önök indikatív tervet mutatnak be, a klímát és a vállalkozás egy oldalra kell állítani, és a körforgásos gazdasági is nagyon fontos. De egy dolog hiányzik, a finanszírozási alap. Világos, egyértelmű finanszírozási alapra van szükség. Mivel önök ezt nem tették meg, ezért e, ezt nem nyújtották be, kettős kockázattal nézünk szembe. Egyrészt a célkitűzéseket hogyan fogják elérni? Ez kockázatos, hogy nem érzik el, e, és az is e, felmerülhet, hogy a polgárok bizalmát elveszítik a kibocsátás, a globális kibocsátás 10%-a eh, jön Európából, még ennyi sem. Geopolitikai bizottsági szerepet akarnak játszani, ezt vegyék figyelembe, és ezt eh, ne felejtsék el. Köszönöm szépen. Gyöngyösi képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy az egyik legnagyobb kihívással foglalkozva, eh, ez egy kulcsfontosságú prioritás az új bizottság számára. Ez valóban történelmi lépés, és nagyon örülök, hogy részt vehetek ezen a vitán, a Green Deal vitáján. Nincs eh, kérdés vagy kétség afelől, hogy Európa ebben a vitában globális vezető szerepet kell, hogy játszon, ambiciózus eh, célkitűzést kell meghatározni, de ezek legyenek realisztikus, realisztikusak csak mérhetők és elérhetők, és nem 2050-re, hanem sokkal hamarabb. Lehetőleg már az, az Európai Bizottság mandátumának végére. Úgyhogy szeretnék valamilyen köztes célkitűzést is látni, hogy az Európai Bizottság elszámoltatható legyen, és Emellett azt is ki kell mondanunk, hogy több mint egy évtizedet pazaroltunk el, amikor a globális pénzügyi piacokon nagyon sok likviditás volt, és ezeket az operatív célokat, operatív programokat meg kell valósítanunk, amelyek segítségével tudjuk irányítani a, be, a beruházásokat. Köszönöm szépen, Linz képviselő egy percre. Tisztelt elnök asszony, tisztelt alelnök úr, kedves kollégák! Büszkék lehetünk. Ma egy ambiciózus eh, ütemtervet mutattunk be, eh, mutatott be az Európai Bizottság, azonban minden ambíció mellett nem szabad eh, az megállapodott célokat felrúgni. A tervezési biztonság az az alfája és az omegája a gazdaságnak, és a az üvegházhatású gázok kibocsátása esetében nagyon fontos, hogy ne csak a csökkentés, hanem a tárolási potenciálokat is kihasználjuk. Az erdősítési stratégia mellett egy fenntartható, hosszú távú erdőgazdaságot is támogat a, ez a terv. A mezőgazdaság nem annyira a probléma része, hanem a megoldás része. Pozitív, e, emellett a farm to fork stratégia, és emellett egy pontos e, hatás e, tanulmányra van szükség, például a növényvédőszerek esetében nem szabad rossz döntéseket hozni. Köszönöm szépen. Madam Bonafé, for one minute. Bonafé, asszony, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Timmermans úr, Az SND elnökségével ma értünk vissza a Madridból, ott éppen a COP25 zajlik. Elmondhatjuk, hogy Európa, szem, Európára veti a világ a szemét. Nem csak a fiatalokra kell odafigyelni, a fiatalok hétről hétre az utcára vonulnak, tisztább bolygót szeretnének, és arra, hogy jobban odafigyeljünk a, a bolygóra, de nem csak ők figyelnek Európára, hanem az egész világ is, a verseny világa is, a vállalatok világa is. Éppen ezért Timmermans alelnök úr eltökéltségére nagyon nagy szükség lesz ő a körforgásos gazdasággal, illetve a hulladék, a műanyag hulladékkal való harccal fog foglalkozni. Beszéljünk először a nehéz kérdésekről. Azt gondolom, hogy mindenképpen finanszírozást kell találni, megfelelő tömegközlekedést kell kialakítani, tisztításra van szükség mindenhol. Az elnök félbeszakítja a hozzászólót. Nagyon sajnálom, de szigorúan kell bánnunk a hozzászólási idővel. Féderle úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony! Ez a Green Deal egy új gazdaság kezdetét jelentheti Európában hogyha megfelelően folyik a közös munka, akkor új munkahelyeket hozunk létre, új technológiákat, és megkezdődhet a zöld kor. A fosszilis üzemanyagtól elmozdulunk, és a zöld gazdaságra térünk át. De nagyon sok hiányosságot láttam a dokumentumokban, a biogazdaságról nem olvastam eleget, mi az, ami lehetővé teszi azt, hogy a foszilis üzemanyagoktól áttérjünk a zöld alapú üzemanyagokra, gazda, gazdaságra? Ez munkahelyeket teremthet, teremthet Európában, és új lendületet is adhat ez az európai gazdaságnak. Sokan azt mondják, hogy a gazdaságot csökkenteni kell. Ez a javaslat növelni fogja a gazdaságot, új iparok ágakat teremt és új munkahelyeket teremt hogyha jól végezzük a dolgunkat, akkor vezető szerepet játszhatunk a világban, és megmutathatjuk azt, hogy a gazdasági fejlődést össze lehet hangolni a környezetvédelmi célkitűzésekkel. Köszönöm szépen, Philips asszony következik. Köszönöm szépen. Európában rekord mennyiségű, rekordszámú zöld képviselőt választottak meg, a fiatalok is mobilizálnak, és most már az Európai Bizottság végre követ minket ebben, és ők is átálltak a zöld oldalra. Itt az ideje annak, hogy a cselekvés mezejére lépjünk, fontos, hogy ez a Green Deal a gyakorlatban is megvalósuljon. New Green Dealnek alig ha nevezhető, mert nem új dolgokról van szó. Régóta tudjuk, hogy gond van, itt az ideje, hogy kezeljük a három nagy válságot, az egyenlőtlenség válságát, a demokratikus válságot és a klímaválságot. Egy igazi Green New Deal felnő ehhez a feladathoz, és mindenkit bevon ebbe az izgalmas utazásba azáltal, hogy polgárok vezette közgyűléseket enged döntéseket hozni, új zöld munkahelyeket teremt. Már csak tíz évünk van, hogy az éghajlati válság legsúlyosabb következményeit elkerüljük. Ez az új Green Deal. Nem lehet a greenwashing, a zöld mosás része. Itt az ideje, hogy konkrét kézzelfogható eredmények szülessenek. Roland képviselő, köszönöm szépen, Meggenis asszony. Az éghajlat védelmi politikája az Európai Uniónak elbukott. Az energia árak jóval magasabbak itt, mint e Amerikában, ahol 80%-kal alacsonyabbak az energiaköltséget, mint, mint Európában. Nem csoda, hogy az USA-ban ipari ö, reneszánszot élnek. Európában a költséges szélfarmok károsítják a környezetet, káros gyakorlatot folytatunk a tengerekkel kapcsolatosan is, egy olyan éghajlati ipari komplexum alakult ki, amely nagyon nagy lobbyerővel bír most már itt Európában. Álságosan lépünk fel, louisianai erdőkből származó fahulladékot hasznosítunk Európában, az Egyesült Királyságban biomasszaként, a szegények fizetik meg mindennek az árát, és a gazdagok lesznek még gazdagabbak általa. A természet tönkretétele és az európai gazdaságok tönkretétele a gaz- az Európai Bizottság lelkén szárad. Tobé úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, mi svéd mérsékeltek, üdvözöljük a Green Deal-t. Fontosnak tartjuk, hogy Európa ambiciózusabbá váljon amikor az éghajlatról van szó, de nyilvánvalóan a legfontosabb az, hogy mit is teszünk a gyakorlatban. Ha komolyan gondoljuk azt, hogy fokozatosan kivezetjük a foszilis energiákat itt Európában, akkor sokkal több megújuló energiára lesz szükség. De szükség lesz a széndiokszidmentes atomenergiára is, ez számos tagállamban nagyon nagy szerepet játszik majd. Fontos, hogy az Európai Bizottság megértse, hogy ez egy központi jelentőségű elem, hogyha tényleg el akarjuk érni az ambiciózus éghajlati céljainkat. Ha azt akarjuk, hogy Európa követendő példa legyen a világ számára, akkor az éghajlati politikánkat a növekedéssel kell összekapcsolnunk és a jóléttel. Így tudunk olyan politikát kialakítani, amelyet a polgárok támogatni fognak, és amely és így tudjuk elérni azt, hogy élen járhassunk a világban. Köszönjük, egy perc Fernándes úr. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Önt. Biztos asszony. Nos, örülök annak, hogy a bizottság eh, meghozta, megtette ezt a javaslatot. Gratulálok ezért. Van egy dolog, amire nagyon felfigyeltem. A pénzügyi terv, a Green New Deal pénzügyi alapja még mindig elég bizonytalan. Eh, nagyon komoly kihívásoknak kell megfelelni, és eh, arról szeretnék beszélni, hogy eh, a széndiokszid importot, illetve a harmadik országokból importált áruk és ezeknek a kísérő, ennek, enne, ezeknek a kísérő széndiokszid tartalmát nem megfelelően kezelik. Itt eléggé szürke zónában mozgunk. Jó lenne, hogyha azt, amit az Európai Unióban meg fogunk tenni az elkövetkező években, ezt nem rontaná le, amit harmadik országokból behozunk. Azt gondolom, hogy ilyen típusú intézkedésekre szükség van, és pontosan ezeket meg is kell valósítani a jövőben. Köszönöm, Müller asszony, következik egy perc. Biztos úr, ön a javaslatával két olyan pontra tért ki, amely szívügyem. Egyrészt különösen örülök annak, hogy egy nagyon régóta szükséges és új erdészeti, erdőgazdálkodási politikát jelentett be, de sajnálatosnak tartom, hogy ez csak az újraerdősítésre vonatkozik elsősorban. Olyan fogalmakat használ, amelyek nem világosak, erről még vitáznunk kell. Emellett az új erdőgazdálkodásnak az erdők multifunkcionális szerepét kell középpontba állítania. Másodszorban Farm to Fork, a tanyától a tányérig. Egy átfogó stratégiát vártam volna az élelmiszerekre vonatkozólag, de ez idáig csak további kötelezettségeket látok a gazdák számára számára. A tanyától, tanyán nem jut túl a stratégia ez idáig, nem igazán tartalmaz gyakorlati megoldásokat, csak további kötelezettségeket ró a gazdákra. Emellett az ellátási láncra vonatkozólag sem tartalmaz semmit, hiszen a nem csak az élelmiszer megtermelése, hanem a feldolgozása, a kereskedelem és az egyéb elemek is nagyon fontosak, a villáig tartó, vagy a tányérig tartó utat még ki kell egészítenünk ezzel. Köszönjük szépen, Káfúr, egy perc. Tisztelt von der Leyen elnök úr, tisztelt Timmermans alelnök úr, ma egy fontos lépést tesznek az Európai Green Deal bemutatásával. Ennek örülünk, már vártuk régóta. Egyesek azt mondják, hogy a klíma fellépés nagyon sokba kerül, azt mondják, hogy a szabadságot fenyegetik, azt, azt mondják, hogy túl lassan lévünk, lépünk elő. Önöknek ez, ezen felül kell emelkedni, és eredményeket kell azt arra letenni, és adnak annak is világosnak kell lenni, hogy nincsen ára az egészséges bolygónak. 140 ezer ember Írországban olyan országokban élnek, ami nem egészséges, ami beázik, ami nem melegíthető. Nagyon fontos, hogy mindenki hozzáférhessen a megfelelő energiához, az energiaszegénységet megszüntessük. Európában a szennyezett levegő évente félmillió ember életét követeli. A foszilis energiát meg kell szüntetni, használatát meg kell szüntetni, megújuló energiaforrásokat kell használni, a, transzpo- a, a a közlekedési biztos azonban először a tíz légitársasággal találkozott. Miért övék a prioritás? Elveszi az elnök a hozzászólását, a, a mikrofonját, és a következő hozzászóló Damato képviselő. Grazie, Presidente. Ci avete convocato d'urgenza per... Köszönöm szépen sürgősséggel akarták bemutatni ezt a Green New Deal, de aztán miért ment el a, biztos, a bizottság elnöke ilyen gyorsan? Kérem szépen, ez itt az Európában az egyetlen demokratikusan megválasztott intézmény. Aggasztó, hogy így hamar eltávozott az ülésről. Von der Leyen asszony. Alelnök úr, az emberek szeretnének tiszta környezetben élni, tiszt, szeretnének tiszta, egészséges élelmiszert fogyasztani. Kérem szépen, én eléggé szkeptikus vagyok, hiszen az igazi forradalmat magunkon belül kell elkezdeni. Attól tartok, hogy csak a gazdaságot akarjuk bármilyen áron is növelni. Zöld beruházásokra van szükség, és fontosnak tartom, hogy nem csak a szén alapú gazdaságot kéne megszüntetni, hanem a földgáz alapú gazdaságot is. Gondoljuk az acéltermesztésre is. Nem, hiszi, nem hiszem, hogy azért kéne ezt az egész dolgot megtenni, hogy a saját lelkismeretünk tiszta legyen. Nem erről van szó. Az elnök elveszi a szót, Buzek úr következik. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt alelnök úr. Minden tagállamok aláírta, alá, mindent tagállam aláírta a Párizsi egyezményt. A zöld egyezmény, tehát ez a Green Deal, ez általános támogatást élvez, és a klíma céljaink is. De nem csak a klímáról van szó, hanem a tiszta levegőről és a tiszta tengerekről, óceánokról. A zöld megállapodás azt kell, hogy megmutassa, bizonyítsa, hogy sikeresek lehetünk, új munkahelyeket tudunk teremteni. Ahhoz, hogy ezt elérjük, ehhez mértékletesnek kell lenni. Először is gondolnunk kell a 2030-ig tartó időszakra. Aztán elemezni kell azt, hogy milyen hatásokkal, milyen következményekkel járnak a célkitűzések, a célkitűzések betartása, és az Európai Unió ugye különböző régiókkal, különböző adottságokkal rendelkező régiókkal rendelkezik, és ezért speciális programra van szükség. Köszönöm szépen, Buzák úr, a következő hozzászóló Rodriguez Ramos, mondja az elnök. Igen, igen, nem, nem, nem, öné a szó, öné a szó, Nika úr, köszönöm, hogy figyelmeztet, úgy látszik, hogy önök még éberebbek, mint én vagyok, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt Timmermans alelnök úr, Gratulálok a javaslatához, ez egy átfogó anyag, és ez nagy reményeket kelt bennünk az Európai Unióban, az európai polgárokban. Egy nagyon fontos dolgot állapítottak meg, minden polgár, minden tagállam, minden régió támogatást kell, hogy élvezzen, senkit nem szabad magára hagyni kérem, hogy ezt még egyszer húzzuk alá. Románia nevében szeretnék most itt hozzászólni a célok elérésének költsége a GDP 4%-át eh, teszi ki. 80 milliárd eurót kell erre 2030-ig kiadnunk, illetve nem 80, hanem 8 milliárdot, ez eh, egy nagy összeg. A szénrégiók 200 eh, ezer családot érint, ez magas költségekről van itt szó, amelyeket, eh, a, amelyeket viselnünk kell. Közben energiabiztonságot is kell garantálni. Én számítok önökre, számítok az önök együttműködésére. Köszönöm szépen, most következik Rodríguez Ramos képviselő. Köszönöm, elnök asszony! Amikor a bizottság először itt jár a parlamentben, és a New Green Deal-t mutatja be ez alkalommal, ez mindenképpen szimbolikus értékű, és ezt megköszöni a frakcióm. Azt gondolom, hogy nagyon Nagyra törő célkitűzésekre van szükség, a klímaváltozás elleni harc fontos célkitűzés, 2050-ig klímasemlegesnek kell lenni, illetve az európai ipart meg kell védeni, versenyképesnek kell lennünk, de nem szabad, hogy szennyezzünk, illetve a gazdálkodókat is segíteni kell az új mezőgazdasági politikán keresztül. Ez egyrészt kihívás, másrészt pedig hatalmas lehetőség. Ez a zöld paktum új, gazdák, új gazdasági növekedési lehetőség is Európa számára. Európának úttörő szerepet kell vállalni az innováció, a zöld technológiák esetében, de munkahelyeket is kell teremteni, új lehetőséget kell teremteni az európai gazdaságoknak. Mindezt egy társadalmilag igazságos átállással méltányos, inkluzív átállással kell párosítani. Kérem, számoljanak a mi frakciónk támogatásával. Delkeszti asszony következik egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Timmermans úr, egyértelmű, nincs kétség. A globális felmelegedés elleni harc nem várhat, Viszont úgy kell ez ellen küzdeni, hogy őszinték vagyunk. Nos, igazi ipari stratégiára van szüksége Európában, technológiákat kell kifejleszteni, fontos, hogy hatása legyen, illetve csökkenteni kell a kibocsátást, de eközben a globális versenyképességünket is növelni kell. Ehhez az kell, hogy technológiai innovációra kerüljön sor, mégpedig úgy, hogy ez megfeleljen a kibocsátás csökkentési célkitűzéseknek. Konkrét lépésekre van szükség, és mindenképpen ösztönözni kell a technológiai innovációt Európában. Erről szól a fejlesztési keret stratégia. Madridban is erről van most szó, de itt is fontos döntéseket kell hozni a következő MFF szempontjából, illetve a következő kutatási terv szempontjából is. A Green Deal nagyon nagyra törő elképzelés, ezt támogatjuk, hiszen a klímaváltozás ellen harcolni kell, de nagyon fontos az, hogy tényleg haladjunk, ne pedig csak áltassuk magunkat. Köszönöm szépen, Márkez kolléga következő. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen Timmermans alelnöknek, hogy itt van. Az Európai Green Dealnek nagyon ambiciózusnak kell lennie, fontos, hogy a gazdasági növekedési stratégiánk részévé váljon, egy átfogó, fenntartható gazdasági fejlődésre van szükség az elkövetkezendő évtizedben Európában. Az ambícióink viszont csak akkor lehetnek hitelesek, hogyha a rendelkezésre bocsátjuk a szükséges forrásokat is. A pénzintézetek és főként az Európai beruházásiban kulcsfontosságúak. Emellett kulcsfontosságú pillanathoz érkeztünk az következő MFF-ről szóló tárgyalásokban is. Az előttünk lévő javaslat MFF javaslat, amelyről holnap az Európai Tanácsban vitáznak, majd elfogadhatatlan a számunkra, egyáltalán nincs összhangban azzal, amit a politikusok a nyilvánosak felé kommunikálnak. Hogyha tényleg fel akarunk lépni az éghajlatváltozás ellen, akkor az EU költségvetését növelni kell. A változás mindenki számára fontos, mindannyiunk érdeke. Az összes tagállamnak kivétel nélkül támogatnia kell ezt az átmenetet, ezt az átalakulást, és mindenkit támogatni kell. Hújtem a képviselő egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Biztos vagyok abban, hogy cselekednünk kell az éghajlatváltozás ellen. Egyre szélsőségesebbek a körülmények, nem bukhatunk el, nem valhatunk kudarcot. De nem hagyhatjuk ezt a feladatot egyetlen tagállamra vagy egyetlen ágazatra, európai, összeurópai erőfeszítésre van szükség, és a világ szereplőit is be kell vonnunk. Gondoskodnunk kell arról, hogy figyel, kellően figyelembe vegyük továbbá az emberek aggájait, félelmeit. Nincs az egésznek értelme, hogy az emberek már nem tudják megfizetni az energiát, vagy hogyha a gazdaságunk recesszióba kerül. Én azért harcolok, hogy ne a zöld idealizmust kövessük, hanem realisták legyünk, és észszerű módon lássunk neki ezeknek a feladatoknak. Semmi hasznunk továbbá abból, hogyha mindez csak írott malaszt marad, és nem valósul meg a gyakorlatban. Beruházásokra van szükség, munkahelyekre van szükség, a terheket el kell osztani európai szinten, és ha hiszük, ha nem, egyetlen egy technológiát sem zárhatunk ki ideológiai alapon, gondolok itt például az atomenergiára. Busoly képviselő egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt alelnök úr. Az éghajlatváltozás a legnagyobb kihívás, amelyel szembe kell néznünk és világszerte kifejti hatását és gyorsan változtatja meg a társadalmainkat. Fontos, hogy az Európai Bizottság megválaszolja ezt a kihívást, megoldást találjon. Koherens iparpolitikával kell kiegészíteni a klímastratégiát, az igazságos átállásra vonatkozó stratégiával, és úgy, hogy biztosítjuk az energiaellátást az EU-ban. Az Energiaunió sikerére építve meg kell erősítenünk erőforrásainkat az energiahatékonyság területén, fel kell gyorsítanunk az energia, az új technológiákra vonatkozó erőfeszítéseket, és tovább kell integrálnunk az energetikai belső piacot. Emellett az éghajlatváltozás elleni harcon szükség van arra, hogy a digitalizáción is dolgozzunk, megnöveljük a munkahelyek számát, és mindeközben versenyképesnek is kell maradnunk, és biztosítanunk kell a gazdasági növekedést. Köszönöm. Van Bremt asszony, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. A tudósok már régóta kongatják a vészharangokat, a fiatalok a napirendre, napirendre tűzték ezt a kérdést, és most itt van a European Green Deal. Számunkra ez nem csak egy környezetvédelmi program, vagy az éghajlatvédelem miért létrehozott program, hanem az elkövetkezendő évek és évtizedek politikai programja. Ezt a projektet elsősorban a beruházások révén tudjuk megvalósítani. Ezáltal lehetőségünk nyílik arra, hogy az összes európai polgárt támogassuk és Gondolok a tiszta levegőhöz való jogra, arra több százezer munkahelyre, amelyet megteremtünk ezáltal, és ahol elvesznek a munkahelyek, ott felkészítjük az embereket arra, hogy munkahelyet vagy szakmát váltsanak. Az energia árak is csökkenni fognak, mert beruházunk az új épületekbe, felújítjuk az épületeinket. Fontos, hogy az egész világban megtörténjen ez, és aztán a kereskedelm is, is fontos szerepet játszik majd a New, New Green Deal-ben. Halavácsek, képviselő, egy perc. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt alelnök úr, az ön új javaslata, ez pénzügyi eszközökön alapszik, és ezt nyilván mindenki érezni fogja. Szerintem Önök is szeretnék, hogyha a polgárok támogatják önöket, de ez csak akkor történik meg, hogyha őszinték. Nem csak az a kapcsolatban, hogy mit szeretnének elérni, hanem abból is, hogy ennek a kapcsolatban is, hogy ennek milyen hatása lesz. Ezért szeretném hallani önöktől, hogy mindennek a megfelelő hatástanulmány az alapja, és szociális hatástanulmányra is szükség van. Nem minden régió ugyanabban a helyzetben van. Például nálunk nagyon sok olyan régió van, amelyben eh, acélgyárak, eh, szénbányák eh, vannak, vagy autógyárak, ez lehet, hogy nem a nyertes oldalon lesznek. Ne felejtsük el, hogy mi forog kockán az európai kohézió. Mindez jól néz ki papíron. A kérdés azonban az, hogy hogyan tudunk a céloknak megfelelni, és azt hiszem, hogy nyitottaknak kell lennünk az, e, az nukleáris energiára is, ami nem bocsát ki káros anyagot. Köszönöm szépen, kollégák! Én nagyon szigorú vagyok, örülök, hogy ezt megértik. 4 óra 10-kor be kell fejeznünk, úgyhogy ezért nem lesznek spontán hozzászólások. Nagyon sajnálom, nem én vagyok felelős ezért a döntésért, és de végre kell hajtanom, Tóth asszony tisztelt elnök asszony tisztelt alelnök úr! nagyra értékelem az európai zöld megállapodás kidolgozását amely az első kontinensméretű terv földünk jövőjének védelme érdekében. itt az európai parlamentben mi is azon dolgozunk hogy hogy mihamarabb megoldást találjunk a klmaváltozással járó kihvásokra ezért támogattuk a klmavészhelyzet kihirdetését is. a two thousand and fifty es klmasemlegesség elérésére ki kell dolgozni egy olyan pénzügyi keretrendszert ami a polgárok érdekeit tartja szem előtt és a felmerülő többletkiadásokat nem a fogyasztókra hártja. nem megengedhető az hogy az energia és az élelmiszerárak emelkedjenek ezért úgy gondolom hogy olyan megoldásra van szükség

Köszönöm, De Castro úr, következik egy perc. Tisztelt elnök asszony, tisztelt Timmermans alelnök úr, kedves Franz! Globális vészhelyzet alakult ki, egyre súlyosabb klímakatasztrófákkal állnak szemben az európai polgárok, az európai gazdák. Közös és jól koordinált megoldásra van szükség. A mai napon az Európai Unió paktumot ír alá az európai polgárokkal, és ez egy nagyon jó jel. Úgy vélem, hogy az európai mezőgazdáknak is meggyőződéssel kell a emellé a Green Deal mellé állni. Ösztönző intézkedésekre van szükség, hogy egyfajta minőségi ugrást tegyenek az európai gazdák is, amely az egész közösségnek jó tehet. Franz, azt hiszem, hogy a kap reformjára vonatkozó módosítási javaslat úgy kell, hogy megvalósuljon, úgy kell, hogy megvalósuljon, hogy ezeket a dolgokat figyelembe veszik, de sajnos nem ezt látjuk. Úgy tűnik, hogy nagyon sok dolgot visszahelyeznek tagállami hatáskörbe. Azt hiszem, hogy ez lenne az igazi kulcsa a megoldásnak, hogyha a kapot is ebbe bevonnánk. Köszönöm szépen, Kelly úr következik egy perc. Köszönöm szépen.

Tisztelt eh, elnök úr, nagyon örülök, hogy idejött eh, és bemutatta ezt az egyezményt Ursula von der Leyen eh, elnök asszony. Egyetértek mindennel, amit mondott, és egyet fogok érni vele azért, hogy elérjük ezeket a célkitűzéseket. Elnök asszony azt jelentette be, hogy senkit nem hagyunk magára, és a tisztességes átállási mechanizmus sokkal szélesebb körű, mint ahogy ezt vártuk, és ezt üdvözöljük, főleg Írország, Írország szén régióiban. Mindenkit be kell vonni, és csak úgy lehetünk sikeresek. Az egységben rejlik az erő, mondjuk írul is. Tisztelt elnök, alelnök asszony és kedves kollégák, közösen kell biztosítanunk azt, hogy vezető szerepet eh, játszunk ezen a területen. Köszönöm szépen, Sean Jongérius képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az átállás a fenntartható társadalomra csak akkor működhet, hogyha mindenkit eh, felkarolunk. Azt láttuk azonban, hogy egyes régiók nem akarnak együttműködni, blokkolják például azt a törvényt, amely a, amely a tiszta beruházásokat tenné lehetővé. Ez nagyon sajnálatos, hiszen most kellene mobilizálni a költségvetést, a pénzt a szociális és klímabarát átállás érdekében. Annak örülök, hogy említették a klímaszegénység, az, az energiaszegénységet. Új munkahelyekre kell koncentrálni, olyan, koncentrálni, olyan munkahelyeket kell teremteni, amelyek környezetbarátak, és támogatni azokat, akik munkát keresnek. Ez a bejelentés, ez valóban igazi deal, igazi megállapodás kell, hogy legyen, és tényleg az első kontinens lehetünk, amely 2050-ig klímasemleges. Franz, te vagy a megfelelő ember a megfelelő pillanatban, a megfelelő helyen, eh, és rád van szükség ebben a harcban. Köszönöm. Virkunen képviselő, eh, egy percre. Köszönöm szépen. Elnök asszony, eh, ez a zöld egyezmény, megállapodás, ez a szén semlegesség felé, a széndiokszid semlegesség felé vezet el bennünket 2050-ig. Örülök annak, hogy a társadalom különböző csoportjait figyelembe vették, és a különböző ágazatokat, a körforgásos gazdaságot, a biodiverzitást, a fenntartható közlekedést, a vegyipart, a kereskedelem politikát. Teljesen világos, hogyha széndiokszid semlegesek akarunk lenni, akkor az ipart meg kell reformálni. És a társadalomnak is igazodnia kell az új kihívásokhoz, az innovációt Európában erősíteni kell, és biztosítani azt, hogy a gazdaság ezeknek az eredményeit kihasználhassa a jövőben. És így lehetünk versenyképesebbek. Egyes dolgokat fontosabban meg kell vizsgálni, például a e, széndiokszid adó, az ETS rendszer, e, és kevesebb kibocsátást e, kell elérni. Köszönöm szépen, Krél képviselő egy perc. Köszönöm szépen, elnök Az asszony, kedves Franz Timmermans. Igen, a klímaválság elleni harc az egyik legnagyobb kihívás. Az európai zöld megállapodása valódi jó megoldás lehet. Az európai kohéziós politika az egyik legnagyobb, legfontosabb beruházási eszköz Európában, és ez már most a klímára helyezi a hangsúlyt, és a jövőben még ezt meg kell erősíteni. Ezen dolgozunk a jövőbeni kohéziós politika kialakítása során. Emellett jobban kell támogatniuk a tagállamoknak is ezt a politikát, ezek azonban most még nemes hallgatásba burkolóznak. A zöld megállapodás <coughs> megfelelő finanszírozással kell, hogy rendelkezzen. Nem lehet kevesebb pénzből többet elérni, új, friss pénzre van szükség, hogy az európai alapok a klímaváltozás elleni harcban, illetve az igazságos átállásban segítségünkre legyenek. Ez minden partnerre szükség van, nem csak a bizottságra, nem csak a parlamentre, hanem a tagállamokra is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Amáró képviselő, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. ez az új ambíció, amiről most itt tanúbizonságot tesznek, ez, ez jó. Realizmusra is szükség van azonban, illetve finanszírozásra. Ez környezetvédelmi csomag kell, hogy legyen, ez a zöld csomag, de, de ehhez új beruházásokra van szükség, további technológiai forrásokra, pénzügyi forrásokra, és emberi erőforrásra is ezért fontos az, hogy, hogy reagáljunk, cselekedjünk, de az is fontos, hogy legyen mit enni, de ez csak akkor működhet, hogyha a gazdákat bevonjuk, olyan nőkről és férfiakról van szó, akik szembe mennek a falvak elnéptelenedésével, és vissza kell térni a hagyományosabb élelmiszerekre, ez is nagy kihívás, és az európai gazdák feladata biztosítani az élelmiszerbiztonságot, az ellátás biztonságát, és közben a klímaváltozás ellen is fel tudnak lépni. A megoldás részét képezik tehát. Honorevole Amaro. Amaro kolléga. vicepresidente Timmerman al Timar Marszal elnök úr, ön következik. Honorable members. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves képviselők, nagyon figyelmesen hallgattam végig ezt a vitát, és nagyon izgalmasnak találom, hogy a parlament ilyen széles támogatásáról biztosította a European Green Deal-t. Ez egy nagyon jó első lépés, Fontos, hogy az összes intézmény együtt dolgozzon a New Green Deal-en, annak részletein. Először is szeretném elmondani, hogy gratulálok Greta Thunbergnek, amiért a Time magazin az év személyiségének jelölte őt. Szerintem ez egy fantasztikus jelzés. Azt jelzi, hogy ez a generáció, a mi gyerekeink a dolgok élére álltak, és szülőként az ember nem is tud szebbet elképzelni, mint azt, hogy, a, hogy a gyerekei a, alakítják a dolgok menetét. Cselekednünk kell, cselekednünk kell, mert a tények már nem hagynak más lehetőséget. És hogyha valaki felelős képviselő, valaki felelős pozícióban dolgozik a bizottságban, ha valaki európai polgár, ha valaki szülő, akkor nem engedheti meg magának, hogy semmibe vegye a tényeket. Nézzük meg, mi történt Grönlandon, Nézzük meg, mi történik az éghajlatunkkal világszerte, mi történik a sivatagosodással, a kiszámíthatatlan időjárással. Nézzük meg, mennyien szenvednek a kiszámíthatatlan időjárás miatt. Nézzük csak meg, mi történik a biodiverzitással most, ebben a pillanatban. Nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy semmibe vegyük ezeket a történéseket. És nézzük meg azt is, hogy a negyedik ipari forradalom kellős közepén vagyunk. Ez megváltoztatja gazdaságunk működését, az iparunk működését, ha tetszik, ha nem, ha cselekszünk, ha nem. A változás jön. Tehát európaiként a következő kérdésre kell választ találnunk. Megpróbálunk-e ennek a hatalmas változásnak, ennek a paradigmaváltásnak az élére állni, vagy csak hagyjuk megtörténni? De ha az utóbbit választjuk, akkor mások állnak az élére, és mi csak követhetjük őket, még csak elszenvedjük majd, amit mások eldöntenek. Ez az az alapvető kérdés, amire válaszolnunk kell. A Green Deal egy menetrend, egy kinyújtott kéz önök felé és az összes érintett fél felé, legyen szó a vállalkozásokról, a civil szervezetekről, a szakszervezetekről, a polgárokról, a városokról, a régiókról, egy kinyújtott kéz, egy meghívó, hogy vegyenek részt abban az eszmecserében, amely meghatározza, hogy hogyan tudjuk igazságosan átalakítani a társadalmainkat, oly módon, hogy ezek a társadalmak azokat az értékeket tükrözzék, amelyekért ki akarunk állni. Cselekednünk kell, mert a bolygónknak elege van abból, ahogyan viselkedünk. A bolygó évezredeken keresztül itt volt, emberek nélkül is, és évezredekig létezik majd ezután is, emberekkel vagy emberek nélkül. Nekünk kell biztosítanunk azt, hogy a létezésünk összhangban álljon a bolygónkkal azért, hogy még további évtizedekig létezhessünk mi is. Ez az a felelősségünk, ez az a felelősség, amelyel tartozunk a gyermekeink felé. És hadd mondjak el még valamit. Sokan mondták, hogy ez pénzbe kerül. Igen, költséges lesz, de gondolkodjunk el azon, hogy mennyibe kerül, ha nem teszünk semmit. Az is elhangzott, hogy a megfelelő döntéseket kell meghoznunk, igen. Ezért van az, hogy az összes bizottsági javaslattal kapcsolatosan hatástanulmányt készítünk. A hatástanulmány egy központi eleme lesz az elemzéseinknek. Azonban nagyon gyorsan, nagyon átfogóan fogjuk ezeket elkészíteni. Például meghatározván ezáltal azt, hogy egy 2030-ig tartó csökkenésnek mi lesz a hatása? 50%-os CO2 csökkentés, 55%-os csökkentés. Hatástanulmányt akarunk készíteni, mégpedig jövő év nyarának elejéig, azért, hogy az Európai Unió tényleg nagyon jól felkészüljön a COP26-ra Glasgow-ban, mégpedig egy új éghajlati jogszabályjal. A madridi COP ülésről hoztam egy üzenetet, egyébként ugyanoda megyek vissza, hogy holnap ott bemutassam a European Green Deal-t. Az üzenet az, hogy európai vezető szerepre, eh, vezetésre van szükség. Azt is üzenik, hogy igen, néhányan talán nem tudják, hogy mit kellene tenni, de ha Európa vezető szerepet vállal, akkor a többiek beállnak Európa mögé. Egyesek azt mondták ott, hogy eh, az klímasemlegesség jó ötlet 2050-re, lehet, hogy mi is ezt vállaljuk. A kínaiakkal is beszélnünk kell, a kínaiak is akár követhetnek minket, hogyha ambiciózusak vagyunk. De ma nagyon fontos az, hogy a parlament és a magáénak érezze ezt a stratégiát, és együtt dolgozzunk azon, hogy meggyőzzük a tanácsban a tagállamokat, hogy induljunk el ezen az úton. Hogyha azzal kezdjük, hogy törvénybe foglaljuk, hogy 2050-ig Európa klímasemleges lesz, akkor aztán szépen visszafejthetjük a mai napig ezt az el, időközben eltelő időt, és felvázolhatjuk, hogy milyen térképen kell eljutnunk, milyen térképen haladva, milyen útvonalon haladva kell eljutnunk ide. Legyen szó adózásról, legyen szó körforgásos gazdaságról, legyen szó új, zöld munkahelyteremtésről. Még egy utolsó nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani. A legnagyobb kockázat, amit én látok, az az, hogy azok, akik a legkiszolgáltatottabbak az éghajlatváltozásnak, úgy látják, hogy ők a legkiszolgáltatottabbak, amikor a klímaváltozásra adandó válaszról van szó. Éppen ezért elkezdenek a zöld ö, megállapodás, a Green Deal ellen ellenállni, mert úgy érzik, hogy ők lesznek a kárvallotjai. Miközben, hogyha nem teszünk semmit, akkor ők lesznek az első áldozatai annak, hogy nem teszünk semmit. Ez az oka annak, hogy, és ez nagyon fontos, ha ez nem egy szociális Green Deal lesz, akkor a Green Deal nem fog megtörténni. Nem lesz Green Deal, hogyha ez nem szociális Green Deal, hogyha nem sikerül a legkis szolgáltatottabb európai régiókkal, például a szénbányák a szénbányákat tartalmazó régiókkal megállapodni és szolidárisnak lenni velük, akkor nem lesz Green Deal. Olyan Green Deal-re van szükség, amely minden polgárunk számára működőképes, és végezetül Langen úr a Man on the Moon-ról beszélt, ezért eszembe jutott a John F. Kennedy híres beszéde. Ezt egy kicsit átalakítva idézném. Mi úgy döntöttünk, hogy 2050-re elérjük az éghajlat, a klímasemlegességet, nem azért, mert ez könnyű, hanem azért, mert ez nehéz. Han azért, mert ez a cél hozzájárul ahhoz, hogy a képességeinket, az erőnket összefogjuk. Ez az a kihívás, amelyet hajlandók vagyunk elfogadni, amelyet nem vagyunk hajlandók elodázni, és amelyel szemben győzedelmeskedni akarunk. Köszönöm. Köszönöm szépen Timmermans alelnöknek, köszönöm szépen mindenkinek a részvételt a mai eszmecserén. Az eszmecserének vége. A szavazásra az első a januári első plenáris ülésen kerül sor, a jegyzőkönyvet a következő ülésen fogadjuk el, annak legelején, és ezennel most megszakítom az ülést. Köszönöm.